parlamenthez a plenáris ülés keretében. Így aztán kisé több időt adtunk neki, mert a tanács elnöke szerette volna ismertetni önökkel az álláspontját intézményi kérdéseket illetően is, hiszen most lépett hivatalba nemrég. Úgyhogy körülbelül 15-20 perc azt hiszem elég lesz önnek, elnök úr. Rendben. Akkor megadom a szót. Elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy részt vehetek ezen a vitán. Nem csak azért, hogy beszámoljak a kormány és államfők két héttel ezelőtti informális találkozójáról, hiszen ez valóban informális volt, nem fogadtunk el hivatalos következtetéseket. De szeretném megragadni a lehetőséget, hogy ilyen gyorsan találkozzam önökkel. Ha az első formális találkozóra vártam volna, ez március végén lett volna. Ez azt jelentette volna, hogy április vége előtt nem látogathattam volna el ide, vagyis öt hónappal a kinevezésem után jöhettem volna. Így aztán köszönöm ezt a lehetőséget. Hagy számoljak be arról, hogy látom a szerepemet. Néhány percet szeretnék erre szánni, és többet nem visszatérni erre a témára. Természetesen a tanács mindig elnöki szereppel is rendelkezett. Ez nem volt ugyanaz, mint az EU elnöke. Mi változott tehát? Három kis dolog, amely azonban együtt, hosszú távon jelentős különbséget eredményezhet. Először is a kontinuitás, folyamatosság eleme. Korábban az elnökség, a soros elnökség hat havonta váltotta egymást, vagyis két-három csúcs után. Nem volt igazán lehetőség hosszú távú stratégia kidolgozására. A partnereink a harmadik országokban minden egyes alkalommal különböző kormány és államfőkkel kerültek szemben a találkozókon. Így aztán nehéz volt kapcsolatokat képíteni és komoly munkát végezni. Második változás, teljes munkaidejű állásá vált az elnökség. Korábban az elnökök a saját nemzeti kormányukat is irányították. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb idejük felében foglalkozhattak EU-s kérdésekkel. Most azonban a külképviseletet is megoldottuk, így az Európai Tanácsnak lehetősége van arra, hogy az európai intézményi keretek között nagy szerepet töltsön be. Harmadik változás. Állam és kormányfőink most ők döntik el, kit szeretnének erre a posztra. Nem csak adhok, önkényes módon történik rotációs rendszer keretében. Remélem ezt a rendszer támogatják, és számíthatok a támogatásukra. Ez a három változás kis gyakorlati változtatásokat jelent az intézmények építményében. De figyelembe véve, hogy az Európai Tanács most saját jogú intézményé válik, jobb lehetőséget kapunk arra, hogy ellássuk a szerződés keretei között a szerepeinket, és az Európai Unió prioritásait és politikai irányát kijelöljük. Néhányan sokkal többet vártak, néhányan sokkal kevesebbet. Egyrésztről. Néhányan azt gondolják, hogy én valóban elnök leszek, végrehajtó hatalom irányítója, mint például a francia elnök. Mások úgy vélik, hogy egyszerűen a kormány fők üléseinek levezetője leszek. Valóságban egyik sem vagyok. Nem vagyok a francia elnökhöz hasonlítható, hanem hangot kell adnom az állam és kormányfők együttes véleményének. Ugyanakkor a szerepem nem pusztán elnöklésből áll, aki szót adna a csúcson résztvevő államfóknak. Feladatom, hogy végigkövessem a döntéseket, a külpolitikát is alakítsa, a g 20 ülésén is, és a fővárosok között, és az tagállamok között is tartson kapcsolatot. Az állandó elnökség, az állandó elnök posztja egy nagyon felelős, közös poszt. Se több, se kevesebb akkor most hogyan haladjunk tovább? Mi legyen a szomszédségi politikán? Kik a fő stratégiai partnereink? Hol szeretnek lenni 10-20 év múlva? Ezek a fontos kérdések. Ami a parlamenttel kialakult, kialakított kapcsolatomat illeti, a szerződés igen szűkszavú ezt illetően, hiszen csak azt várja el tőlem, hogy a csúcsok után évente körülbelül négyszer ellátogassak ide. Bár valószínűleg évente 5 hat, talán évente eléri a tízes számot is a csúcsok száma. És majd még bele is unnak ebbe, hogy engem itt lássanak ilyen gyakran. Arra törekszem, hogy gyakoriabbá váljanak ezek a kapcsolattartási pontok, havi találkozókat tartok majd az Európai Parlament elnökével is a szerepemet nem szabad összekeverni a bizottság elnökének szerepével. Barózó úr a megválasztott testületnek az elnöke, amely beszámoltatható a parlamentnek, jogalkotási és költségvetési javaslatokkal foglalkoznak. Én nem. A bizottság napi kapcsolatokat ápol a parlamenttel. Az én feladatom az, hogy biztosítsam, hogy az állam és kormányfők egyetértsenek az Európai Uniót lefedő általános stratégiát illetően, mind belső, mind külügyi ügyeket illetően. Hetente találkozom Barózó úrral, és teljes mértékben tudatában vagyunk, hogy nem szabad kompetencia háborúba keverednünk, hogy ki miért felelős. A közvélemény és a harmadik országok talán nehezen tudják elkülöníteni a két elnök szerepét egymástól, de én bízom benne, hogy jó irányba haladunk. Ebben a kontextusban nagyon fontos, hogy észben tartsuk, hogy a tanácselnöke vagyok, és nem a miniszterek tanácsának elnöke. Most két külön intézményről beszélünk. A tanács amely jogalkotási fa másik ága, egy a soros elnökség irányítása alá tartozik, ezt továbbra is hat hónaponként rotáljuk. Csak a külügy esetén, ahol végrehajtó hatalmakat is koordinál, Catherine Ashton, az Európai Bizottság alelnöke és a külpolitika főképviselője viszi a primet. Én várom, hogy Catherine Ashton-nal együttműködhessek. Nagyon sok kihívással nézünk szembe a külpolitika területén, és azt hiszem megérdemli a támogatásunkat a külszolgálat kiépítésében. Örülök, hogy szorosan együttműködhetek vele az EU külképviseletében. Hagy mondjak néhány szót magáról az Európai Tanácsról. Az első formális csúcs jövő hónap végén kerül megrendezésre. De a kormány és államfők a Solvay könyvtárban Brüsszelben már összeülnek a hónap elején. Nem tudom, hogy azért, mert a könyvtár nagyon kicsi, vagy hogy közel volt a parlament, de minden esetre nagyon sikeresek voltak a tárgyalásaink. De nem fogadtunk el hivatalos következtetéseket, hiszen ez informális találkozó volt. Viszont azt megtehetem, hogy ismertessem önökkel, hogy mi folyt ott. Ezt összefoglaltam egy levélben, és tudom, hogy ezt önök is megkapták a parlamentben. Mi is volt a célom az informális találkozóval? Hogy előkészítsem a jövőbeni vitákat, hogyan tudjuk fejleszteni Európa gazdasági potenciáját és megbirkózni a gazdasági válság kihívásaival. Nagyra törek a céljaink, és Barózó úr, a bizottság elnöke nagyon sikeresen hozzájárult a munkánkhoz. De azt is áttekintettük, hogy kié az irányítás szerepe, hogyan hozhatunk létre egy integrált európai gazdaságot, a világ legnagyobb piacát, úgy, hogy gazdasági mutatóinkat javítjuk. Az első eszmecserénk során megvizsgáltuk, hogyan jelöljük ki a célokat, hogyan értékeljük az eredményeket. Nagy részben a nemzeti kompetenciákat kell összehangolnunk, miközben az EU-s eszközöket és kompetenciákat is ki kell használnunk. Tehát ez egy olyan feladat, amire megfelelő a tanács. A Szolvé könyvtáros találkozón egyetértett mindenki, hogy jobb, fókuszáltabb koordinációra van szükségünk. Azért, hogy jobbá tegyük a mikroökonómiai és az általánosabb gazdasági politikánkat is. Nagyon technikai kérdések is voltak, de gyakorlatilag arról volt szó, hogy közös célkitűzéseket jelöljünk ki, négy-öt prioritást. Ezek a célkitűzések mérhetőek kell, hogy legyenek nemzeti célkitűzések területén. Nincs értem annak, hogy szétaprózzuk az adatokat. Ezen kívül mindenki hajlandó volt arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljon a növekedés és munkahelyteremtés területén. Ez elengedhetetlen. Nem csak papíron kell elkötelezni magunkat, hanem a valóságban is. Nagyon örültem, hogy ilyen nagyok voltak az ambíciók. Hogy most ezt jobb koordinációnak hívjuk, jobb irányításnak, vagy gazdasági irányításnak, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a sikert tartjuk szem előtt. Ezen kívül Haiti újraépítési programon vállalt szerepünket is megvégtattuk, hogy a szerződés 14. pontját illetően a humanitárius segélyeket, illetően hogyan vállalhatunk stratégiai szerepet ezen kívül. A Kopenhágai klímakonferencia vállalásait illetően is nyilatkoztunk. Természetesen Görögország is asztalra került. Én felvállaltam azt a feladatot, hogy az Európai Unió intézményi keretében birkozunk meg ez a, ezzel a kérdéssel, és nehezen ezen kívül. Minden ki, mind a 27 állam és kormányfő egyetértett ezzel, csak úgy, mint a bizottság elnöke és az Európai Központi Bank elnöke ez a hatalmas egyetértés azt tükrözi, hogy Görögország is szavahihetően szeretné csökkenteni az államadóságát, és mi is szolidárisak leszünk Görögországgal, ha erre van szükségük. Szeretném hallani önök véleményét minden általam felsorolt témáról, arról is, hogy a kihívásokkal hogy birkózhat meg az Unió. Elnök úr, kedves kollégák, biztosíthatom önöket arról, hogy egy minden társakról célom van. Nevezetesen biztosítani szeretném, hogy az unió belsőleg elég erős legyen ahhoz, hogy a saját szociális modellünket fenntartsuk, és a külpolitikában értékeinket képviseljük és megvédjük az uniót. Én úgy gondolom, hogy minden EU-s intézmény együtt dolgozhat, és együtt kell, hogy dolgozzon. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen az Európai Tanács elnökének, köszönöm szépen a beszédét, és most megadom a szót az Európai Bizottság elnökének, José Manuel Barroso-nak. Mr. President. Elnök úr, kedves európai parlamenti képviselők! Először is szeretnék Van Rompuy úrnak gratulálni, nagyon jól sikerült az informális európai csúcs, először most az ő elnöklete alatt. Miután sikerült fontos kérdésekben, például Görögország kérdésében megegyeznünk, ezután az Európa 2020 stratégiát vitattunk meg, ez a fenntartható fejlődésről szól. Most alkalmam nyílik arra, hogy fontos politikai kérdésekről nyilatkozzak, illetve a kihívásokról, és azokról a kérdésekről, amelyekről az Európai Bizottság formálisan is a következő héten javaslatot fog tenni szerdán. Még a válság előtt 18 millió öm, munkahelyet kívántunk teremteni, és egy dinamikusabb üzleti környezetet. De sajnos a pénzügyi válság ezt felülírta, és annak a hatása a tevékenységeink sok területén. 4 százalékkal csökkent a GDP egy évben, 10%-ra felszökött a munkanélküliség, és mindez óriási veszélyt jelentett társadalmainkra is. Ugyanakkor egyre nehezebb a feladat, hiszen előlegedik a társadalom, és nem vagyunk olyan versenyképesek, és a kutatásfejlesztésben sem teszünk eleget. De ne felejtsük el azt, hogy a világ legnagyobb piacgazdaságával rendelkezünk, belső piacunk van, az eurozónát kialakítottuk, és mindez nagyon fontosnak bizonyult, és a siker bebizonyosodott a válság kapcsán is. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán egy nagyon fontos, a legfontosabb választás előtt állunk a jövő szempontjából nem tudunk már visszatérni a régi szép időkhöz. Az egyik opciónk az az, hogy minimális változtatásokat eszközölünk, tehát megpróbálunk reformokat bevezetni, és a legkisebb közös többszörös elve alapján együttműködni. De valószínűleg Európa az új világrendben másodrangú szereplővé válna ennek a stratégiának a kimeneteleképpen de nekünk sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk, és lehetünk is azok, hiszen olyan gazdasági stratégiára van szükség, amely Európában több millió új munkahelyet teremt, és versenyképességet teremt. De ezt nem tudjuk megtenni akkor, hogyha csak minimális változtatásokat eszközölünk. Éreznünk kell, hogy mennyire sürgető a helyzet, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy minden úgy folyik, ahogyan eddig, mert ezzel nem fogjuk tudni a szociális modellünket megvédeni, sőt az ellenkezőt fogjuk tenni, hiszen ez a szociális modell veszélybe kerül akkor, hogyha nem vagyunk képesek a sokkal nagyobb kihívásokkal teli globális környezethez hozzáigazítani. Ehhez közös erőfeszítésekre van szükség, a tagállamokra, illetve az európai intézményekre, az összes társadalmi szereplőre, és különösképpen szükség van ennek a parlamentnek az aktív részvételére is a stratégia kialakításához, és ahhoz, hogy ezt kommunikálni tudjuk a közvélemény felé. A következő héten az Európai Bizottság formálisan a stratégia legfontosabb elemeit fogja bemutatni az európai intézmények felé. Három prioritásról esik majd szó. Egy intelligens növekedés, inkluzív növekedés és fenntartható növekedés. Először is a tudásnak kell, illetve az innovációnak a központjába állni ennek a stratégiának, a jövő technológiái, a jövő tudása kell, hogy vezéreljen bennünket. Másodszorban az európai szociális modellhez több munkahelyet kell teremtenünk, és biztonságosabb, jobb társadalmat, egészségesebb embereket kell létrehoznunk, és javítani kell a munkahelyek színvonalát is. És ugyanakkor a szegénység ellen fel kell vennünk a harcot, hiszen ez nem csak nemzeti probléma, hanem ez egy európai, EU közös választ igénylő probléma. És végül szociális piacgazdaságunk fel kell, hogy hasz, tudja használni a jövőben rejlő lehetőséget. A fenntartható fejlőségről beszélek, aztán az éghajlatváltozásról, fel kell ismernünk azt, hogy mennyire kimerülnek az erőforrások, és ne felejtsük el azt sem, hogy mélyíteni kell a belső piacot, jobb feltételeket kell teremteni a kis- és középvállalkozások és az európai gazdaság számára általában, ugyanis csak így fogjuk tudni megőrizni helyünket egy globalizált piacban. Ezek persze nem új koncepciók, de ne felejtsük el azt, hogy ezek a célok attól még ugyanannyira fontosak. Hol kell radikális változtatásokat eszközölnünk tehát? Abban, hogy hogyan is kívánjuk elképzelni az európai gazdaság növekedését, és azt, hogy milyen megközelítésben kívánjuk ezt megvalósítani, mire van szükség, mit kell tennünk. Először is érthető stratégiát kell kialakítanunk, nem lehet azt mondani, hogy mindenki csak könnyű dolgokat tegyen hozzá, igazi kihívásokra kell megfelelő megoldásokat találjunk. Ne felejtsük el azt, hogy a belső piac még továbbra is arra vár, hogy befejezzük, és fontos megegyezni abban, hogy hogyan fogjuk elkölteni a közpénzeket akkor, amikor a nyomás nehezedik, egyre erősebb a közkiadásokon is. Azután a társadalmat is, és annak minden szintjét be kell vonnunk az európai építkezésbe, hiszen a jövő csak akkor képzelhető el, hogyha öm, a társadalom egészét bevonjuk a fejlődésbe. Éppen ezért nagyon fontos az is, hogy reformál, reformokat kell bevezetni a pénzügyi piacokon, azért, hogy az innovációba be tudjunk fektetni, és a tudásba, hiszen ezen alapul a jövőnk, és a kormányzás is. Persze, amikor szükség van rá, akkor pontosan ezek azok a területek, amelyek ki tudnak bennünket húzni a kátyúból. Erre van tehát most szükség. Aztán harmadsorban nem szabad összekevernünk az európai gazdaság általános vízióját azzal, hogy pontosan ki is mit kell tegyen. Ennek nem szabad, hogy ez nem szabad, hogy kérdésként felmerüljen a kompetenciák között, nem szabad háborút vívni európai megközelítésre van szükség, hiszen világos az, hogy ma, amikor globális világban élünk, és Amerikával, Kínával, Oroszországgal vagy más nagy partnerekkel kell beszéljünk, akkor a hozzáadott érték a közös fellépés, például a G20-akban. És ez fontos volt a francia soros elnökség során, hiszen Franciaország elnöke és jó magam is nyomást gyakoroltunk az amerikai elnökre abban az értelemben, hogy szükség van ezekre a csúcstalálkozókra, és ő is elismerte azt, hogy sokkal többet érünk akkor, hogyha együtt lépünk fel, hiszen nem elég felismerni azt, hogy egymástól függünk globális szinten, és elutasítjuk ugyanakkor azt, hogy európai szinten is egymástól függünk. Persze vannak nemzeti kompetenciák, ezt nem szabad elfelejtenünk, és ez az, ami a kormányok feladata. De ugyanakkor azt is várjuk a kormányoktól, hogy elkötelezettek legyenek az európai megközelítés mellett. Az európai megközelítés azért szükséges, nem azért szükséges, hogy Brüsszelben összpontosítsuk a hatalmat, hanem pontosan azért, hogy segítsük a, a társadalomban végbe menő reformfolyamatokat, hogy nagyobb jólétet és jobb életet, életkörülményeket hozzunk létre az állampolgárok számára nem egymás ellen kell harcoljunk, hanem együtt kell, hogy fellépjünk. És ezért fontos az, hogy hitelesek legyünk minden szinten, és a gazdaságot is koordináljuk. A Lisszaboni szerződésben nagyon fontos eszközök vannak erre nézve, és ezeket fel fogom használni. Az Európai Tanácsban is úgy láttam, illetve a parlamentben is, hogy világosan látják ezt a helyzetet. Öt évvel ezelőtt, amikor arról beszéltünk, hogy a Lisszaboni stratégia miben is áll, akkor ehhez azt fűzném hozzá, hogy azóta úgy látom, hogy a kormányok sokkal inkább felismerték azt, hogy mennyire nagy a külső nyomás az Európai Unióra nehezedve, és hogy mennyire szükséges az összefogás. Tehát most még inkább arra kell összpontosítanunk, hogy európai szintű kormányzást hozzunk létre, és szorosabb együttműködést. De ugyanakkor európai szintű intézkedésekre is szükség van, konkrét tervekre, és néhány ilyennel elő is fogunk állni a jövő héten. Olyan projektekre gondolok, mint például az innovációs term, vagy a New Skills program, vagy egy igazi ipar, iparpolitika, vagy zöld technológiákra vonatkozó politikák, és ezzel kapcsolatban a, és illetve, hogy még ide tartozik a szegénység elleni ö, harc is, és az ezzel kapcsolatos programunk. Európa részét képezheti a megoldásnak, és minden bizonyal a jövő ezt meg is fogja mutatni, hogy nem csak beszélünk, hanem tevékenykedünk is. És végül az Európai Parlament számára azt szeretném elmondani, hogy remélem, hogy támogatják majd ezeket a projekteket, hiszen önök azok, akik az európai kezdeményezéseket mindig is zászlójukra tűzték. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a politikai frakciók kapnak szót. Először a néppárt nevében József Dol frakcióvezető úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr és tisztelt tanácsi elnök úr. Az európai informális ülés most először Van Rompuy úr elnökletével folyt le ezért gratulálok. Kedves Van Rompuy úr, a néppárt nagyon sokat vár öntől, és nagyon örülök annak, hogy ön pozitívan és pragmatikusan áll hozzá az európai ügyhöz, és persze várjuk azt, hogy az európai tanácsokról beszámoljon nálunk. De ezen kívül azt is elvárjuk öntől, hogy figyelembe vegye azt, hogy a Lisszaboni szerződéssel az Európai Parlamenttel megváltozik a az intézményközi kapcsolat, hiszen most már teljesen egyenjogú jogalkotók vagyunk, ennek politikai következményei is vannak, nem csak jogi. És most nézzük meg azt, hogy február 11-én pontosan miről is szólt a vita. Ugye a 2020-as Európa stratégiáról, de az euróról és a költségvetési és gazdaságpolitikáról is, hiszen a görög államadóság ellen fellépő spekuláció nagyon nagy meglepetést keltett a Szolvé könyvtárban. Most nem tudom, hogy itt most csak a görög ügyről van ez szó, vagy az euró összügyéről, hiszen az euró azt hiszem, hogy itt most bizony megmutatta erősségét. Második kérdés. Vajon az eurózónában más országokban is lesz -e hasonló támadás, mint amit Görögországban tapasztalhattunk. És végül mit lehet tenni annak érdekében, hogy a legnagyobb kockázatot megélő államokban megakadályozzuk ugyanezt a forgatókönyvet? Van Rompuy úr nagyon örülök a szolidaritási intézkedéseknek, amelyeket február 11-én megalkottak, de ugyanakkor aggódom amiatt, hogy nem tudom, hogy Európa valóban a helyzet magaslatán áll-e, meg tudja-e oldani ezt a helyzetet. Hogyan is néz ki ez a mostani helyzet? A görög események bemutatták azt, hogy bátor megoldásokra van szükség, és az euró számára politikai entitást is kell adni, nem csak gazdasági erőt. Nagyon sokat beszélünk a gazdasági irányításról és a pénzügyi irányításról, de azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbben és hatékonyabban is lehetne a dolgokat irányítani, akkor, hogyha egy igazi költségvetési együttműködést valósítanánk meg az eurozóna államai között. Nagyon örülök annak, hogy a szuverenitással kapcsolatban milyen döntések születtek. Persze ez nem könnyű egy franciának elismerni, és nagyon örülök annak is, illetve remélem, hogy még a nemzeti parlamentek előtt európai szinten is meg fogják vitatni a nemzeti költségvetéseket. Ezek nagyon bátor felvetések, és azt kérem, hogy az Európai Tanács is figyelembe vegye ezeket, és elemezze őket mélyében. Az eurózóna államai ilyen értelemben precedensen nélküli erőre tennének szert, és talán sokkal nagyobb súlyjal esnének latba akkor, amikor a világ pénzügyi intézkedéseit megvitatjuk nemzetközi szinten. Az eurózónának ugyanis egyetlen egy hangon kell beszélnie nemzetközi szinten is. José Manuel is beszélt arról, ahol a a valuta alapban ugye az egyes tagállamok különböző súlyjal esnek latba. Kína, Japán, ha Japán 6%-kal, Kína 3,6%-kal, Európa, Európa pedig összesen kb. 18%-ot jelent, de 23-at jelentene, 23%-át tenne ki az IMF-nek szavazatoknak, akkor, vagy akár 32%-át is, hogyha együtt próbálnánk fellépni. Ez pedig dupláját jelenti az Egyesült Államok arányának. Úgyhogy ez a valóság a világban, az erőviszonyokat így lehet leírni, de miután Európa nem képes összehangoltan fellépni, ezért nem képes nagyobb súlyt sem képviselni. De ez szerintem elfogadhatatlan, legalábbis a néppárt így véli, a az eurozóna államainak végre ki kell nyitni a, a szemét, és le kell vonni a következtetéseket. Tehát arra most szükség, hogy ne csak a gazdasági szuverenitás látszataihoz ragaszkodjunk, hanem végre kinyissuk szemünket, és a jövőbe mutatóan előrelépjünk. Köszönöm. Mr. Köszönöm szépen, Dolur. Most a szocialisták és demokraták frakciója nevében megadom a szót Stephen Hughes úrnak. Köszönöm, elnök úr. A gazdasági szociális válság kapcsán több mint 7 millió ember vált Európában munkanélkülévé, az év végéig lehet, hogy 25 millióra nő ez az arány. Ez a gazdaságaink a közfinanszírozású ágazatok szempontjából katasztrofálos. A 90-es évek minden vívmánya eltűnik, a korábbi időszakok szintjére esik vissza a gazdaság a gazdasági növekedés nagyon gyenge, és nagyon sokan már elvesztették a hitüket is abban, hogy ebből ki lehet lábalni. A társadalmaink szempontjából ö, iszonyúan szükséges lenne már, hogy az Európai Unió végre szolidárisan lépje föl, lépjen föl a munkavállalók mellett. A globális versenyképességét is veszélyezteti mindez Európának. Európának újra ki kell találnia a jövőjét, és a gazdasági és szociális fejlesztési modelljét újra kell gondolnia. A tavaszi tanácsülés kapcsán kérdezem Barózó urat, hogy az Európa 2020-as iránymutatásában hogy képzeli ezt a méretű válságot megfordítani? Az emberek Milliói kérdezik most már azt, hogy lesz-e állásunk a következő években, évtizedekben. És szeretném megnyugtatni a polgárokat e félelmeikben, de a 2020-as stratégiában nem látok garanciákat arra, hogy lesznek új munkahelyek. A munkahely teremtés, a, a méltó munkahelyek teremtése mintha nem működne. Az európai tanács decemberi ülésén döntött el, hogy mit tesz a válság ügyében. 2011-re azt várják a tagállamoktól, hogy saját államháztartási hiányukat vissza hozzák arra a szintre, ahol korábban volt, de közben folyamatosan nőni fog a munkanélküliség. És lehet, hogy a gazdasági válságot lehet valahogy kezelni, ezt a szociális válságot azonban úgy látszik, hogy nem sikerül. Van Rampoy elnök úrtól és Barroso elnök úrtól azt várom, hogy az úgynevezett exit stratégiákat gondolják újra, és morálisan elfogadható kivezető utakat vázoljanak föl, amelyek gazdaságilag is nyilván fenntarthatóak, ugyanakkor a valóban áldozatá vált milliók érdekeit szolgálják. Az oktatásba, a kutatásba, az egészségügybe jelentős befektetéseket kellene megtenni már régóta, és Európában ezek a problémák csak nőni fognak, még esetleg megnövelt befektetések mellett is, és ez ráadásul sok munkanélküli munkahely megszűnésével jár együtt. Tehát olyan exit stratégiára van szükség, amely a 2020-as stratégiában szociális garanciákkal rendelkezik, és 2015-ig visszaállítja azokat a strukturális gazdasági politikai elveket, amelyek ö, szükségesek ahhoz, hogy legalább 5 millió új modern álláshelyet sikerüljön megteremteni Európa dolgozói megérdemelnének már egy ilyen gondolkodást. A gazdasági politikák összehangolása a stabilitási paktumon túlmutat. Folyamatos fiskális konszolidációra van szükség a tagállamokban, és az állami kiadások olyan átalakítására, hogy a növekvésben levő ágazatokat támogassa az állam. Európában, az eurozónában különösen ez alapvető a júniusi csúcs találkozó megadta a mandátumot a bizottsági és tanácsi elnöknek arra, hogy európai szinten gazdasági kormányzás gondolatát fogalmazzák meg a 2010-es tanácsülésre. Jól mondta Barozó úr, hogy nem lehet végi, régi módszerekkel új helyzetet teremteni, itt teljesen új gondolkodásra lesz szükség. Itt az alkalom, itt a lehetőség, hogy az emberekre is ö, figyelem jusson, és ne csak a piacokra. A 2020-as stratégiát úgy kell megfogalmazni, hogy munkavállalókról, munkahelyteremtésről szóljon, méltó munkahelyekről. Mi a szociális szocialisták és demokraták frakció mindent megteszünk azért, hogyha Barozó úr ezt felvállalja, akkor ebben támogassuk a bizottságot. Elnök, köszönöm szépen a felszólalást. Most a liberális frakció nevében Megadom Guy, megadom Verhofstadt úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hogy hagyj beszéljek a legsürgetőbb problémáról. Jó, beszélhetünk 2020-ról, de ma van egy sürgetőbb problémánk. Az eurozóna és Görögország. Megoldást kell találnunk erre. Úgy gondolom, elnök úr, hogy kezdeményezéseket kell tennünk a parlament részéről nagyon fontos meghatároznunk, eldöntenünk, hogy mi is történt Görögországban. Ma egy egymásnak ellentmondó információkat kapunk. Görögország azt mondja, minden tájékoztatást megadott az intézményeknek. Ugyanakkor az Európai Bizottság és az Eurostat azt mondja, hogy nem, nem kaptuk meg a szükséges információkat. A beruházási bankok, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Morgan Stanley is Golden Sachs azt mondják, hogy ők tudnának egy kiutat ebből a helyzetből. Úgyhogy a parlament szerepe az, hogy a megfelelő meghallgatásokkal és szakbizottságok bevonásával meghallgatásokat szervezzünk. Hallgassuk meg, mi történik pontosan Görögország esetében. Nem beszélhetünk megoldásokról, reformokról, gyógyírről, ha nem tudjuk azt sem, hogy mi történt pontosan 2080, 2009-ben Görögországban. Nagyon fontos, hogy meghallgassunk minden résztvevőt ebben a parlamentben. Másodszorban. Elnök úr, úgy gondolom, hogy a görög államadósággal is meg kell bírkoznunk. Szerintem egy jó megoldás létezik csak. Soros úr cikkét elolvastam a tegnapi Financial Times-ban, és Joska Fischerét is a német sajtóban. Azt mondják, amit sokan, a legjobb megoldás a következő lenne, ha európai megoldást találnánk. Európai elkötelezettséget az európai monetáris alapban rossz hatással van az adófizetőkre a görög helyzet. Tehát Megkérjük a bizottságot és a tanácsot, hogy gondolkozzanak el ezen a lehetőségen. Ne tekintsék Görögország problémáját a nemzeti problémának. Már harmadsorban, elnök úr. Azt hiszem, a vita legfontosabb része az, hogy mit is tegyünk 2020-ig. Görögország nagyon jól példázza azt, hogy a Lisszaboni stratégia hol siklott ki. hatalmas a szakadék a német és a görög gazdaság között. Az elmúlt tíz évben egyre szélesedett ez a szakadék. Tehát először is döntést kell hozni a tanácsnak és a bizottságnak, ismerjék be, hogy a nyílt koordináció módszere túl gyenge módszer volt. Bátrabb eszközre van szükségünk az unión belül. ez pedig az úgynevezett gazdasági kormányzás. Barózó úr, remélem, hogy néhány nap múlva, március harmadikán, jól emlékszem, tesz ezzel kapcsolatban egy nagyra törőbb stratégiai javaslatot, és tartanak erről egy informálós csúcsot. Még mindig a nyílt koordináció módszerét alkalmazzák a kormányok között. Szépítgetik, gyorsabbá teszik, de végeredményben ugyanaz az eredmény. Még mindig ugyanerről van szó. Mi azt szeretnénk öntől, hogy vállalja már fel a vezető szerepet a gazdasági kormányzásban. Oli Rennel együtt nagyra törő javaslatot tegyen, és gazdasági kormányzást valósítson meg az EU-ban. Semmi értelme a monetáris uniót fenntartani, ha nincs gazdasági, szociális és politikai unió. Görögország jól példázza, hogy miért. Úgyhogy, kedves kollégák, itt az ideje annak, hogy végre már valami merész lépést lássunk. Remélem március 3-án a bizottság egy nagyra törőbb dokumentumot javasol mert szerintem az informális találkozó dokumentuma kiábrándító volt. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök úr, szeretne válaszolni egy úgynevezett kékkártyás kérdésre? Egy egyetlen ilyen kérdés van. Szeretne válaszolni? Igen. Jó. Verhofstadt úr, ön azt mondja, hogy a nem eurozónás országok mentsenek meg olyan országokat, akik az eurozónán belül vannak? Ezt mondja? Mikrofon nélküli válaszadás. Elnézést, nem. Lehet, hogy lehetséges lesz majd Nagy-Britanniát is kihúzni a válságból, mert láttam, hogy a pénzügyi deficite nagyobb, mint Görögországé. Is, uh, done, uh, 12... Ha nem, ha jól tudom, akkor a GDP 12,9%-a. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy szava hihető stratégiánk legyen az eurozónában.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 Azt hiszem, hogy a Lisszaboni stratégia sikertelenségéről még nem szóltak. Szerintem a Lisszaboni stratégia felül nem vizsgálata, ez nagyon rossz jel az új stratégia sikerét illetően, hiszen ez integrál stratégia. Hozzászóló mikrofonja kikapcsolódik. Uh, colleagues, presidents, Please. Kedves kollégák, elnök ura, kérem, kérem, kicsit csendesebben, és tartsák be a hozzászólási időt. Kirkhope úr. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna megköszönni Ferhofstadt úrnak azt, hogy rámutatott, hogy a gazdasági irányítás az Egyesült Királyságban is milyen rosszul működik. Köszönöm szépen, és egyébként remélem, hogy majd a kollégáinkkal majd meg tudjuk ezt a problémát oldani a a választások után. Nos, hát valóban sokat vesztettünk a versenyképességünkből, magasabb ugyanakkor a munkanélküliség, és csökken a globális világpiaci termelésünk vagy exportunk is. És egyébként nem sikerült megvalósítani azt, ami a Lisszaboni, szerző, vagy Lisszaboni stratégiában szerepelt. Az EU a 2020-as stratégia kicsit mást mutat, és ennek nagyon örülök egyébként. Rá kell ugyanis jönnünk arra, hogy a kormányok nem tudják az életszínvonalat növelni, vagy munkahelyeket teremteni, ez csak a vállalkozók és egy megfelelő vállalkozói környezet tudja megtenni. Éppen ezért őket kell azzal támogatni, hogy csökkentjük a rájuk nehezedő terheket. Különben semmiféle dinamikus gazdaság nem fog kialakulni, és hogyha minél nagyobb bürokráciát, illetve adóterheket rovunk a vállalkozói szféra hátára, akkor nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát. Inkább az oktatásba, a kutatásba, a fejlesztésbe, a képzésbe, a továbbképzésekbe kell befektetnünk. Már gyakorlatilag három évszázada mindig a leginkább liberális és demokratikus alkotmányok garantálták a gazdasági prosperitást. Nos, hát most ennek az évszázadnak a vége lehet, hogy átviszi ezt a gazdasági irányítást a világon a nem igazán demokratikusnak mondható országokba, és a vadkapitalista gyakorlatokat fogja elterjeszteni. Mi ö, támogathatjuk őket ö, abban, hogy ezt ne így tegyék meg, de nem hiszem, hogy ez sikerülni fog hogyha a 2020-as stratégiában jó munkahelyeket kívánunk létrehozni, az nagyon szép, de azt hiszem, hogy a szabad világnak az a célja, hogy egy biztonságosabb gazdasági környezetet teremtsen a jövő generációinak. Köszönöm szépen. Most következik Biszki úr a GUE-tól. Elnök úr, a szükségben ismerszik meg a barát, ezt mondja a mondás. 27 kormány van, a 27 állam az EU-ban, és mindenki a maga módján próbálja meg kihúzni a csávából a nagyipart. Ez azt jelenti, hogy hatalmasak az adósságok, és ezért hatalmas megtakarításokat kell alkalmaznunk. Így aztán a béreket csökkentik, privatizálják a szociális rendszert. Az állami megmentő intézkedések, amiket kidolgoztak a bankoknak, pontosan ez az, ami károsította az államháztartásokat. A bankok például Németországban több milliárd állampénzből kerültek megmentésre, Görögországban pedig nagyon-nagyon sokba kerültek az állami kötvények. Itt gyakorlatilag állami pénzekkel spekulálnak. Az átlagkereső, akinek nincs svájci bankszámlája, nem tud félretenni pénzt. Én nem örül ennek, nem örülök annak, hogy negatív német példákat kell felhoznom, de Németországban egy kormánypárt állandóan adókönnyítéseket kér, ugyanakkor újra mutogatnak Görögországra, hogy emeljék az adókat. Attól tartok, hogy azok fizetik meg ezt, akik már alig jönnek ki most is a fizetésükből. És nem csak Németország az, ahol a bérek évek óta nem követik a produktivitási rátákat. És ez azt jelenti, hogy szociális dömping problémájával állunk szembe. Az Ógörög Színházban mindig a krízispont a változás időpontja. Ez az idő arra, hogy végre egy törvényesen előírt minimál bért írjanak elő. Ki kell fizetnünk az elmaradt béreket, harmonizálnunk kell az adókat az EU-ban, és főleg ellenőriznünk kell a pénzügyi piacokat az EU-ban. És valóban szolidáris, koordinált pénzügyi politikára van szükségünk, és gazdaságpolitikára, amely szociális és ökológiai célokkal fonódik egybe. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Nigel Farage a szó. Elnök urak, már nagyon vártuk ezt a napot, amikor azt mondták, hogy elnökünk lesz, akkor egy hatalmas globális személyt láttunk majd, aki 500 millió embernek a vezetője lesz, ő fog képviselni minket globális szinten, akinek olyan fontos szerepe lesz, hogy több fizetést kap, mint Obama elnök. És mit kaptunk? Önt. Nagyon sajnálom, de figyelembe véve, hogy ez előbb mit mondott, és nem szeretnék udvariatlan lenni, de, de tényleg önnek nagyon sápat karizmája van. Úgyhogy azt a kérdést tenném fel, ön ki is egyáltalán? Én sose hallottam magáról. Senki nem hallott magáról az Európai Unióban. Elnök úr! Ki szavazott önre? És milyen mechanizmus funkcionált itt? Ez a demokrácia? Ön hogy jutott szerepre ebben az európai demokráciában? Ön talán kompetens, de veszélyes, is, veszélyes is. Ön lesz az európai demokrácia bérgyilkosa ön meg fogja utálni a nemzetállamok létét. Már most is utálja talán azért, mert belga, amely gyakorlatilag egy nem létező állam. De mióta ön hivatalba lépett, Görögország egy protektorátussá változott. Önnek semmilyen legitimitása nincs erre a munkára. És biztos vagyok benne, hogy a britek többsége nevében beszélnek. Nem ismerjük önt, nem akarjuk önt, és minél előbb leköszön, annál jobb. Said, you... Elnök, ön azt mondta, hogy nem szeretne durva lenni. Én azt szeretném, hogyha ennek a szellemében szólna hozzá. Elnök úr, kék kártya, kék kártya. Monsieur, Monsieur Farage, Farázs úr, nem tudom, hogy ön egyet érte azzal, hogy a 9-es cikket a szerződésben foganatosítjuk. Lépjenek ki az unióból, és akkor mindenkinek nyugodtabb élete lesz. Okay, thank you. Köszönöm. Köszönöm. Igen, mondja az állnak. Mit szeretne Schulz úr? Ügyrendi pont? Természetesen. Mikrofon nélkül. Mikrofon nélkül. Hát, nagyon csalódtam önben, Buzek úr. Elfogadhatatlan, hogy ebben a házban egy frakcióelnök ne, nem csak politikailag kritizálja az elnök urat, Rompuy elnök urat, hanem nedves feltörlőronynak nevezi. Und ich és azt várom öntől, elnök úr, hogy figyelmeztesse Farás urat. Elfogadhatatlan, hogy a házat ö, lábbal tapossa. És talán jobb lenne, Farázs úr, hogyha visszalépne, hogyha az Európai Uniót és az Európai Parlamentet ennyire utálja. Elnök, köszönöm, elnök úr. Akkor, amit azt már mondtam, Farage elnök úrnak, és két hónappal ezelőtt ezt már elmondtam, ezek a fajta hozzászólások, amelyek személyesen sértegetik az egyéneket, elfogadhatatlanok az Európai Parlamentben. Ferics úr, már beszéltem önnel erről. Schulz úr, szeretném elmondani önnek, hogy én így vezettem az ülést, így működök. Is it personal statement? Igen, személyes hozzászólása lenne? Ferry úr. Tehát, lehet, hogy önöknek nem tetszik, amit mondok, de vegyék figyelembe az önök viselkedését. Önök az ír népszavazás után azt mondta, hogy a mi frakciónk fasiszta irányba halad. Azt mondták, hogy a mi frakciónk úgy viselkedett, mint Hitler és a nácik a Reichstadtban kombenditet idiótának címezték. Elnök, ezek nem személyes sértések voltak. Farage elnök úr, ez nem személyes nyilatkozat. Ez nem egy személyes hozzászólás. Be kell tartanunk a rendet a parlamentben. Tartanunk kell magunkat a szabályhoz. Uh, the next. Elnök, Fran van Hecke úr, öné a szó. Frank van Hecke úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Leszeretném szögezni, hogy itt most Belgiumban folytatjuk ezt a vitát, és Belgiumban elvileg erről a gazdasági kérdésről érintettként tudunk csak beszélni, mert mi is vészhelyzetben vagyunk. Görögország, Olaszország után Belgium a harmadik legeladósodottabb eurozóna tagállam, és ezt nagy részt az előző felszólalónak és az ő miniszterelnök barátjának köszönhetjük és Ferhofstadt úr ne adjon nekünk most itt abból leckét, hogy mit kezdjünk a válsággal. Ne súlyosbítsuk a válságot azáltal, hogy még több adósságot veszünk a nyakunkba. A helyzet az, hogy mindig európai döntések okozták végül is a válságot. A stabilitási paktum sikertelensége, a azon kritériumok lábbal tiprása, amelyek ugye az euróra vonatkoznak, folyamatos lábbal tiprásuk, ennek a megengedése európai szinten. Tehát ne felejtsük el, hogy azok a gazdasági, földrajzi tényezők, amelyeknek a szorításában élünk, végre meghallgatásra kéne, hogy kerüljenek. Nem több Európára, nem több nemzeti felelősségre lenne szükség arra, hogy az egyes tagállamok vállalják saját felelősségüket. Köszönöm. Most uh, Wortmann Kohl asszonynak adom meg a szót. Két percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt Barozó úr, tisztelt tanácsi elnök úr. Nagyon nagy öröm számomra, hogy körünkben üdvözölhetem önt, és az ön jelenléte is mutatja azt, hogy ön elkötelezett a feladatával szemben, és meg akar felelni a Lisszaboni szerződés által önre ö, rót ö, feladatoknak, és a 2020-as stratégia kialakításában is együtt kíván működni, amely valóban Európa jövőjéről szól. Barózó úr ismeri már a zöldek prioritásait. A zöld szociális gazdaság a mi jelszavunk, nem véletlenül, mert úgy gondoljuk, hogy az ökológiailag elfogadható termelés, munkahelyek nem csak a gazdaságnak, a szolgáltatási ágazatnak tennének jót, hanem az egész ipari ágazat versenyképességét is növelhetnék úgy, hogy közben a környezet állapotát javítjuk vele. Az agrárágazatban igen magas minőségű, bármilyen piacon a helyüket megálló piacokat tudnánk létrehozni, így hogyha azokat az ismereteket, azokat az innovációkat, amelyeket a biotermesztés, a fenntartható termesztés területén kidolgoztunk, végre figyelembe is vennénk. A 2020-as stratégia ne legyen pusztán exit stratégia, ne csak a növekedés és a stabilitás legyen a célunk, hanem az állami kiadások teljes reformja, ugyanis azok az államok, amelyek korábban a visszabori stratégiát ugye válvonogatva hajtották, vagy nem hajtották egyáltalán végre, és minden fontos területet a visszabori stratégia ugye nyílt koordináció soft eszköztárához utalt, most végre a tagállamokat rá kell kényszeríteni arra, hogy konkrét céléseket, feladatokat vállaljanak, és hajtsák végre azt, amit a szubszidiaritás rájuk ró felelősségként. Marita Úvszkok kap most szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottsági adatok szeret alapján 8 millió európai él a szegénységi küszöb alatt, ez elfogadhatatlan, és ez gazdasági fejlesztési korlát is immár. Feridzs úr, amikor dühös sem nyilvánul meg, annak a hátterében az is ott van, hogy Európa valóban nem teljesít elég jól, ne adjunk neki okot ilyen kijelentésekre. Nézzük meg a 2020-as stratégiát, és még időben értsük meg, hogy mire van ma szükség szociális kohézióra elsősorban, mert a gazdasági fejlődésnek ez az alappillére. A fenntartható társadalomra van szükség, arra, hogy Európa ne csak új zöld munkahelyeket teremtsen, hanem világ szinten járó szerepet töltsön be ezzel az elkötelezettségével. És rázzuk föl Európát, új Green Dealre van szükség, amely valóban zöld munkahelyekkel menti ki Európát ebből a válságból. A megújuló energiák jobb kiaknázására nagyon sok erőfeszítésre van még szükség ahhoz, hogy a szociális kirekesztés megszűnjön, és a szociális partnerek végre bizalommal fordulhassanak egymás felé, mert óriásiak a fenyegetések. A szakszervezetek ezt érzik, valamit meg kell változtatni ide tartozna például a, a dolgozó kiküldéséről szóló irányelv újra ö, ö, írása, illetve a bérdömping, a szociális dömping kérdésének újra tárgyalása. Kifutott az idejéből, ha nem. A következő felszólalónk Ek asszony egy percet kap. A 2020-as stratégia célja az kellene, hogy legyen, hogy az európai polgárt felszabadítsa végre, és a benne rejlő potenciált ne csak szolgáljon a polgároknak, hanem a gyerekeiknek is szolgáljon. A Lisszaboni stratégia egyértelmű kudarc volt. Mindent egyszerre akartunk megoldani. Ha mindent meg akarunk oldani, és nincsenek prioritások, akkor ö, minden cél végül is elvész a ö, minden cél prioritása gyenge marad. Új formát jára van szükség a stratégiának, új formátumú stratégiára, amely egyértelmű, közösen elfogadott súlypontokat fogalmaz meg, mint például a fenntartható növekedés. Az Európai Unió egyik legfontosabb szerveként az Európai Parlamentnek az a dolga, hogy ezt a stratégiát támogassa, de sokkal intenzívebb bevonást követelünk a folyamatok a kialakítás során. A nyilvánosság, a transzparencia, amelyet elvileg európai elvekként hirdetünk, végre meg kéne, hogy valósuljanak, mert nagyon sokan nem érzik hogy ezek működnének. Most mindenki Görögországra mutogat, de szán most egyéb olyan tagállam van, amely nem ö, felelt meg a Maastrichti kritériumoknak. És a pénzügyi statisztikákat nem egy, hanem nagyon sok ország manipuláltan küldje meg a bizottságnak. Ez most Görögország esetben egy nagy ö, megaláztatást hoz a kormánynak, de ö, jó példa ez, vagy hát rossz példa tulajdonképpen a többi kormány számára, hogy így nem szabad. Tanuljunk a saját hibáinkból. Filip Lambert úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! egyetértek azzal a gondolattal, hogy a az EU 2020-as stratégia prioritásait egy korlátozott számú prioritásban állapítsuk meg. Nagyon fontos az, hogy ambiciózusak legyünk, nem csak a klímáról van szó, hanem általában a környezet javításáról, és ahhoz, hogy a 20%-ot elérjük a megújuló energiaforrások tekintetében, hát még ez is kevés, szerintem akár a 30% is kevés lenne és 50%-kal kellene csökkenteni a szegénység szintjét is. Biztos, hogy ez sem lenne egy túlzó cél, és ami pedig a K plusz F-et, az innovációt vagy az oktatást jelenti, ezek mind a jövőbe, illetve a munkahelyekbe való befektetést jelenti. De kötelező érvényű és mérhető célokra van szó mert egyébként nem lesznek megint eredmények. Nekünk pedig eredményekre van szükségünk. Nem fogjuk eledni, elérni ezeket az eredményeket két dolog nélkül. Egy, kemény piaci szabályozás, és ami pedig a pénzügyi piacok felügyeletét jelenti, minket aggaszt a tanácsálláspontja ebből a szempontból Van Rompuy úr. És kettő, Dol úr is említette, valóban arra van szükség, hogy el kellene vetni az tagállamok szuverenitását, főként az adóügyekben. De most nem tudom, hogy egyébként a néppárt hol van akkor, amikor ilyenekről beszélünk, hiszen kiegyensúlyozott adópolitikára van szükség, és fenntartható szinten. Akár az energiáról beszélünk, akár a pénzügyi szolgáltatásokat terhelő adókat vesszük, erre is igaz ez. Köszönöm, Swinburne képviselő következik. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy tetszik és támogatom az EU a 2020-as stratégiát, főként a mostani válságos időkben. Remélem, hogy Európa továbbra is versenyképes tud majd maradni, és erre fogunk tudni összpontosítani minden felhasználásával. Főként a K plusz F-ben kell európai hozzáadott értéket létrehoznunk. Remélem, hogy az áruk és szolgáltatások terén a belső piacot végre be tudjuk teljesíteni, és fontos az innováció és a kutatás támogatása az egyetemeken és a magánvállalkozásokban egyaránt. Európának fenntartható technológiára és iparpolitikára van szükség, de ugyanakkor oda kell figyelnünk az olyan jogszabályokra, amelyek ezeket a folyamatosokat aláássák. Támogatnunk kell azt, hogy az egyetemek együttműködjenek a magánszférával a kutatásban, és a munkahelyteremtésben is. Ami az innovációt és a kutatást jelenti, főként a kis és középvállalkozásoknak kell lehetőségeket biztosítanunk, illetve a mikroentitásoknak. Fontos lenne az, hogy a PPP konstrukciókban, illetve a pályázati rendszerekben is részt vehessenek a kis vállalkozások. Elnök leállítja a felszólalót. Csontis képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, ma Görögországban nagyon nagy sztrájkok vannak, mind a magán, mind a közszektorban. Nagyon nagy a mérge az alkalmazottaknak azok ellen, az intézkedések ellen, amelyek igen szigorúak a kormány részéről az EU nyomására, különösen most az informális csúcs után, ahol az Európai Tanács úgy döntött, hogy megbünteti a gyenge gazdaságot, és ugyanakkor a nyerészkedőket megbüntetik. Nem fogadták el, nem ismerték be, hogy nem tudták a stabilitást garantálni, hogy a Lisszaboni szerződés kudarcot vallott, az Európai Bizottság ehelyett a 2020-as évet emlegeti. Görögországban az alkalmazottak ellen hoznak intézkedéseket, amelyek irányadók lesznek a többi állam számára is. A görög állam, állam és a görög népek majd meg fogják látni, hogy milyen helyzetbe jutnak az IMF nyomására. Köszönöm. Most pedig uh, Paxas Rolandes. Kedves kollégák, Szimbolikus az, hogy a berlini fal leomlása után 20 évvel, most 2020-ról beszélünk. Ez kétszer a 20-as szám, ez szimbolikus. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy a tudás, az innováció, a tudás alapú társadalom, a versenyképesség nagyon fontos. Szeretném hozzátenni az infrastruktúra fejlesztést és az energiapolitika fejlesztését. Az energiabiztonság az egyik legfőbb prioritása az európai energiapolitikának. Gyakran beszélünk az energiaellátás diversifikálásáról ne felejtsük el a balti hálózatokat. Ez nem csak Litvánia számára fontos. Azt hiszem, hogy fel kell mérnünk azokat az okokat, amik miatt a Lisszaboni szerződés kudarcot vallott. Nem csak azért, hogy realisztikus célokat valósítsunk meg 2020-ra, hanem hogy pontos határidőket tudjunk kijelölni a jövőben. Köszönöm szépen. Most pedig Sosa Wagner úré a szó egy percre. presidente, esta crisis creo que... Köszönöm szépen. Ez a mostani válság rámutatott arra, hogy egy erősebb Európára van szükség gazdasági értelemben is. Ez az erősebb Európa nem csak a koordináció javítását jelenti, hiszen itt igazából minden a tagállamoktól függ. És az európai költségvetési hiányok egészen addig folytatódni fognak, ameddig a pénzügyi értelemben nem integrálódik jobban Európa, és egyáltalán egészen addig, amíg az euró kötvények meg nem valósulnak. Nos, hát konkrét dolgokat kellene most végre tennünk. Most itt nem igazából a koordinációról beszélek, hiszen ott van az következő probléma van. A hang csak szakadozottan hallható. Kérem Langen urat, hogy maradjon a helyén, vagy esetleg próbálj meg egy másik mikrofont bekapcsolni, a tolmácsolás sem halljuk, a tolmácsok beszélnek, bár a tolmácsok is rosszul hallják a teremből jövő hangot. Megvárjuk hát, ha egy másik mikrofon segítséget hoz. Kérem, fáradjon vissza a 40-es helyre, és majd egy technikus megoldja a problémát. Versuchen wir es nochmal. Ja, wir haben ein, wir haben ein kleines technisches Problem. Das haben Sie alle gemerkt. Ich habe schon vorher ein kleines... Minden, mindenki érzékelt ezt a problémát, korábban én is a tolmácsolás szakadatottan hallottam. Jobb, hogy ennek a problémának a gyökerét most a technikusok feltárják, mint hogyha tovább lépünk. Langen kann in der Zwischenzeit schon üben, wie es ist, am, Mikrof am Mikrofon zu stehen. So. Addig Langen úr gyakorolhatja, hogy hogyan kell mikrofon mellett állni. Ö, levonjuk beszéd idejéből azt, amíg passzívan áll. <laughs> Ezt ironikus megjegyzésként szánta az elnök. A technikusok dolgoznak. Miért mindig akkor ö, romlik el a rendszer, amikor Langen úr kap szót? Ez most már több egyszer fordul elő. Próbálj meg esetleg egy másik mikrofont. Ja, es geht gar, doch, hier, hier geht's ja. Na, van itt egy, amelyik működik. A negyedik mikrofon működött. Tisztelt elnök asszony! Tisztelt elnök urak! Örülök, hogy a technika végül is lehetőséget arra, hogy mégis beszéljek. Ha a Lisszaboni stratégia, amit most 2020-as stratégiának hívunk, sikerre sikerre akarjuk ezt vinni, akkor azt teljesen másképp kell végrehajtani, mint a Lisszaboni stratégiát. És szemben az előttem szólóval nem a célok voltak rosszak, hanem a tagállamok. A tagállamok nem tartották be ígéreteiket, nem tartották be a szabályokat, és a bizottság pedig tehetetlenül állt helyzet előtt nem tudta rábírni a tagállamokat, hogy a saját stratégiáját a tagállamok végrehajtsák. Remélem, hogy most egy megerősödött, megerősített bizottság most majd újra dinamikusan fog fellépni, és valóban támogatja a technológiákat, nem csak újra elosztást kezdeményez, hanem valóban új gondolatokat hoz be, és a világ többi gazdasági régiójával versenyképessé tesz minket mert nem az újraelosztás a bizottság feladata, hanem az, hogy dinamikát adjon az európai történéseknek. Ez a bizottság elsődleges feladata, és ezt a stratégiának is tükröznie kell. Ezek nyilván most még csak vázlatok, remélem, hogy majd még jobbak lesznek. Amit eddig láttunk belőle, hiába mondja Berózó úr, hogy új dolgokat fogalmaz meg, ezek nem újak. Nem látom az újdonságot. És sajnos nem látom még rompújú szimpatikus személy ellenére sem, hogy a tanácstól új gondolatok jönnének. Valóban sarkalatosan új keretfeltételeket kell teremteni. Kezdjük már az új technológiák fejlesztését, támogatását, és kollégiumként szálljon szembe a bizottság a biztosok egyéni érdekeivel, illetve a tagállamok egyéni érdekeivel, és megerősödve képviselje azt, amit mond, hajtsa végre. Ha a végrehajtás működik, akkor lehet a 2020-as stratégia is jó, a Lisszabon is lehetett volna jó. Ha a bizottság hagyja magát különböző lobbyérdekek által szétszedni, akkor nem fog működni a dolog. Köszönjük. Löfol úr következik. Egy másfél percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, és kedves elnök úr, Akbározó úr és Van Rompoly úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy a 2020-as stratégiával kapcsolatban mindenki egyetért abban, hogy a célok mik legyenek, hogyan fogalmazzuk meg ezeket. A mai probléma a kontinensünkön az az, hogy egy kemény krízis helyzetből lépünk ki. És a, ugyanakkor a globális um, gazdasági növekedési ráta is nagyon alacsony, sőt, hát sok esetben negatív is. Két célról van itt szó, legalábbis számomra. Az első az az, hogy hogyan is akarunk kilábalni a krízisből politikai értelemben, és ott az önök posztjában nagyon nagy felelősségek koncentrálódnak ebből a szempontjából, hiszen a politikák koordinációjára van szükség gazdasági értelemben, fontos célokat kell kitűzni magunk elé, és meg kell teremteni azokat az eszközöket, amelyek révén ezeket meg lehet valósítani. Aztán a másik fontos elem a számomra egyben egy kérdés is. Ugye költségvetése van szükség ezen politikák megvalósításához, és Európában most nagyon nagy dilemmák vannak, hiszen óriásiak a költségvetési hiányok, és minél nagyobb a költségvetési hiány, annál kevesebbet fognak az európai közszámlákra befizetni. És így hogyan lehet újra beindítani, növekedési pályára állítani a gazdaságot? Ez az én kérdésem. Itt két gondolat jelenti a pillérjét ennek a kérdéssornak. Mik lesznek azok az iránymutatások, amelyeket önök meg foglak fogalmazni a tagállamokkal szemben? És másodszorban, vajon képesek-e önök arra, hogy az innováció felé hajtsák például az Európai Beruházási Bankot, nagyobb felelősségekkel ruházzák fel őt, és megengedjék Európa számára azt, hogy a holnap növekedésébe be tudjanak fektetni. Köszönöm. Köszönöm. Következő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr Ak. A Lisszaboni stratégia után itt van most az Európa 2020, ez most egy névváltoztatás, vagy sapkaváltoztatás, miről van itt szó? Barozó úr, ön az informális csúcs során beszélt erről a témáról, és ön ugye arról is beszélt, hogy milyen sok szegény ember él ma Európában, és hogy ezért a pénzügyi szabályokat meg kell változtatni. Nagyon sajnálom azt, hogy az elmúlt években ön, ön akkor hol volt, hiszen öt éve itt van, ön megtehette volna már azokat a lépéseket, amelyeket ma javasol, és ön ugye arról beszél, hogy most a a gazdasági válság az, amely a, a problémákat generálta, de hát hol volt ön akkor, amikor a gazdasági válság még ki sem pattant? Éppen ezért itt ellentmondásról van szó. Van Rompoy úr, önre, önben bízunk, hiszen itt egy igazi közösségi szemléletre van szükség, hiszen ön tudja az ön hazájában a kommuna, a közösségi szellemiségnek nagyon nagy hagyományai vannak. Éppen ezért ez a 2020-as stratégia nem szabad, hogy csak szavak szintjén valósuljon meg, hiszen itt középtávon és globális szinten kell gondolkodni, és a nacionalizmusokon felül kell emelkedni, ahogyan Lambert úr is elmondta. A pénzügyi felügyeletek európai szervezeténél például oda kell figyelni arra, hogy ne, ne tagállami érdekeket védjenek, hiszen akkor csak meg fogják fékezni ezt az egész rendszert. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió megvalósítására, konszolidálására van szükség, a szolidaritást is meg kell erősíteni, és emlékeztetni kell arra a tanácsot, hogyha például Görögországban problémák vannak, vagy részben Görögország miatt, de részben a szolidaritás hiánya miatt, vagy ezekre. Köszönöm, kolléganő. Következő felszólalunk ugyancsak másfél percben Bütikófer úr. Könnyű szép célokat megfogalmazni. Mindenki minden évben a magánéletére vonatkozóan megfogalmaz ilyeneket. Az, hogy ez álom marad, prédikáció, vagy pedig valóságá válik, az attól függ, és ez a legfontosabb, hogy tudja-e minden szereplő, hogy mi az ő felelőssége, és megfelele ennek. Ezt szeretnénk látni az Európa 2020 stratégia kapcsán. Dól úr a vita elején világosan megfogalmazta a fő kérdést, ez pedig az, hogy készek vagyunk-e arra, hogy a nemzeti szuverenitás egy részét akár fel is adjuk a közös gazdaságpolitika érdekében, vagy továbbra is mindenki abba az irányba megy, ahova akar, lemondunk az euróról, és amit sok év alatt felépítettünk, azt kidobjuk az ablakon. Ilyen drámai módon fogalmazható meg az alternatíva és örülök, hogy a CDU egy képviselője ezt végre kimondta, mert a német, a német konzervatívok eddig sajnos nem támogatták ezt a megközelítést. Jó lenne, elnök asszony és tisztelt elnök urak, az is, hogy ne csak a tanács elnöke öntudatosan mondja meg, hogy a tanács hajlandó lépni, meg a bizottság is elmondja, hogy hajlandó lépni, hanem mondják már ki mindketten, hogy hajlandóak velünk együtt lépni, aktív módon megkeresni minket, hogy valóban létrejön egy európai gazdaságpolitika, ahol nem csak Merkel asszony és Sárközi úr ölelkeznek egymással, hanem valóban mind a 27 tagállam egyszerre lép föl. Köszönöm szépen! Most pedig Angura kiszúr egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most, hogy elnök asszony, az informális csúcs eredményeiről beszélünk. Jól tudják, hogy Görögországban minden egyes munkavállaló sztrájkol kivétel nélkül az intézkedések ellen, a következtetések ellen, az Európai Unió ellen, és a jobb politikája ellen amely a nép ellen, a közember ellen hozza az intézkedéseket, és csak a monopóliumoknak az érdekeit veszi figyelembe. Görögországban az állam megpróbálja terrorizálni az egyszerű embert, hogy így oszlassa el a felhőket a fejük fölül. Így aztán sztrájkok, rendezvények kerülnek megrendezésre. Barózó úr, a kijelentésekkel semmit sem érnek el. Nagyon sok országban ennek vagyunk tanulni. Az Európai Unióban a szindikalistáknak az összefogása az egyszerű ember ellen, a bérből élő ellen csak úgy olható meg, hogyha fejlődést valósítunk meg. Elnök, Borgézi úr, egy perc. Köszönöm szépen. Ugye szolidaritást formálisan megtettük a Görögország irányába, de itt igazából csak egy kemény megszorítási csomagot kívántunk rászorítani az Európai Uniós tagállamokra. Van Rompuy úr elmondta a sajtótájékoztatón, hogy az a cél, hogy Európai Uniós diktatúrát hozzanak létre, hogy egyre nagyobb hatalom koncentráció jöjjön létre itt Brüsszelben az európai tagállamok ellenében. Írt egy levelet is egyébként a tagállamok állam és kormányfőinek, és ott azt mondta, hogy a tanács tagjai európai szinten és tagállami szinten a gazdaságpolitikáért felelősek. Nos hát csak ilyen szinten lehet európai stratégiát is létrehozni. Nagyon ambiciózusak egyébként ezek az új európai stratégiák, mi akarunk állandóan vezető szerepet követelni magunknak, ezért is javasoltam azt, hogy minden hónapban akkor üljenek össze az Európai Unió állam és kormányfői, mert itt tulajdonképpen egyfajta császári vízióról van szó, és azt kérik, hogy 80%-a a tagállamok költségvetési hiányainak európai szintre emelkedjen, és ez a mostani kampány nem csak Görögországot, hanem gyakorlatilag az összes többi 26 tagállamot protektorátusi szintre ö, sűjesztené. Bölcer úr, 1 perc 30 másodperce. Hát akkor az EU Lisszabon stratégia utáni stratégiát dolgoz ki, és a célokat kidolgozza az, hogy a zöld gazdálkodásra koncentrálunk, nem lesz elég, sőt a versenyképességet sem tudjuk így biztosítani. Nagyon fontos lenne, hogy az infrastruktúra és az energia ellátás biztonságát biztosítsuk jól képzett munkaerővel, és ne gazdasági menekültekkel árasszuk el a munkaerőpiacot. Hogyha a rugalmasságról esik szó a munkaerőpiacokat illetően, akkor az átmeneti időszakokat nem szabad derogálnunk. Nagyon sok ember vesztette el a munkáját. Ilyenkor az EU-nak a munkaerőpiacon nem szabad újabb intézkedéseket tennie. Az Európai Unióban vannak strukturálisan gyenge régiók. Ezektől nem szabad megvonni a pénzügyi segítséget újra kell értékelnünk a célokat, és nem szabad őket a fiókba elsüllyesztenünk. Nemzeti szinten támogatásokat kell adnunk. 2020 Európája ne legyen újabb privatizációs hullám, hanem az európai állampolgárok jólétét garantáljuk. Most az uniónak lehetősége van arra, hogy a globalizáció ellen most fellépjen. Ez az egyetlen esélye. Köszönöm. Most pedig Mauro úr két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt tanácsi elnök úr, ön lehet, hogy nem annyira ismert, mint ahogyan azt Fárács képviselő is elmondta, de én tudom, hogy az önök ideájai, az ön ideáljai abba az európai kultúrában gyökereznek, amely számunkra oly fontos, és ezért önt nagyra becsülöm. Éppen ezért nagyon tetszett az a racionális megközelítés, amelyet ön alkalmazott. Hadd utaljak egy futball hasonlatra. Egy kicsit olyan ön, mint egy középcsatár, akinek az a célja, hogy rendet vigyen be egy egyébként rendetlen csapat szellembe. A Lisszaboni szerződés után lehet, hogy nehezebb lesz a fontosabb célokat elérni. De ezzel a példával is arra kívántam rávilágítani, hogy úgy gondolom, hogy a parlamentnek sokkal több kockázatot kellene vállalni, amint más szereplőknek, más játékosoknak. Nekünk kellene a játék szabályait alakítanunk, és az egész csapat támadási szellemét javítanunk ezzel. Tehát a bározóbizottságot irányítanunk ilyen értelemben. Mit, fogunk, mi, fog szüks, szüks, mi fog történni akkor, hogyha ezzel ez nem történik majd meg, akkor védekező állásba fogunk jutni, és állandóan öngolt fogunk lőni a saját polgáraink ellenében. Éppen ezért kérem, hogy ön elnök úr támogassa a parlament vezető szerepre való törekvéseit, és ezt ne akadályként, hanem lehetőségként értékelje, hiszen mindannyian együtt történelmi lehetőséget kaptunk, történelmi szerep vállal ránk, és meg vagyok győződve arról, hogy ön a megfelelő személy arra, hogy vezessen bennünket. Elnök, köszönöm szépen. López Aguilar képviselő következik. Köszönöm szépen. Ugye ismételtem, az Európa 2020-as stratégiáról beszélünk, ez a Lisszaboni szerződés meghosszabbítása. De beszéljünk nyíltan, mondjuk azt, hogy ez a Lisszaboni szerződés fiaskójának nyílt elismerése. Hiszen Lisszabont nem tudtuk megvalósítani, a fenntarthatóságot és a növekedést szerettük volna a Lisszaboni célokban is megfogalmazni, de nem sikerült ezt elérnünk sem szociális, sem környezetvédelmi, sem pedig pénzügyi szempontból. Pénzügyi szempontból Európa felépítette az a monetárius uniót, de mégiscsak hiányzik a gazdaságpolitikák közötti összehangoltság. Egy monetáris politikához közös adópolitika is kapcsolódjon a jövőben legalábbis, ha eddig ezt nem sikerült meg valósítanunk. Látjuk, hogy szociális értelemben a szakszervezetek, a munkavállalók egyre rosszabb helyzetben vannak, és nem tartják fenntarthatónak azt a modellt, azt a gazdasági modellt, amely támogatott bennünket akkor, amikor Európa kiteljesedett, és a gazdasági kohéziót meg akartuk valósítani, de most már úgy látszik, hogy túlhaladottnak tekinthető. Nem tudom, hogy ön a bizottság részéről, illetve a tanács részéről mit kíván tenni, és a szociális paktumot mennyire kívánják támogatni, mennyire kívánják kiemelni a csúcs találkozók során, hiszen Zapatero úr, aki most az európai tanács soros elnökségének posztján ül, hangsúlyozta, hogy ez fontos számára. Európa ugye pénzügyi értelemben fenntartható akar lenni, környezetvédelmi szempontból is, és az a szociális modell is megvédésre szorul, amelyet eddig támogattunk. Egy percben Lambert asszony kap most szót. Barozó úr arról beszélt, hogy ambiciózus stratégiát akar megfogalmazni, és egyes fejezetei ennek a dokumentumnak valóban azok, de más helyeken pedig nagyon is gyengék a célok, patetikus, hi, nem hihető, zavaros a fogalmazás. 2020-ig ugye 40%-os csökkentés nem reális. Az erőforrásainkkal való hatékony bánásmódra kéne a hangsúlyt helyezni az előző stratégia, Lisszaboni stratégia kapcsán is láttuk, hogy mindig a gazdaság uralkodik el a többi szempont fölött, és a többi csak indikátorként jelentkezik a többi ágazat. Pedig beszélni kell a közlekedésről, az energiafelhasználásról, és elsősorban a munkahelyekről. Tehát ne csak kitűzött cél legyen, hanem megfogható feladat a munkahelyteremtés. Mert a munkahelyteremtéssel lehet például leginkább a nagy különbségeket, a társadalmi különbségeket enyhíteni, a szegénységet enyhíteni, és korábbi céljaink is tönkre mennek, és nem valósulnak meg, hogyha erre nem helyezünk hangsúlyt. Karasz úr két percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt tanácsi elnök úr, szeretném megköszönni ennek azt a levelet, amelyet nekünk küldött, és az abban leírt elvekkel százszázalékosan egyetértek. Örülök, hogy azt is elmondta, hogy a tagállamok megpróbálja rávenni arra, hogy havonta találkozzanak egymással. Valóban ez egy jó cél, jó feladat. A Lisszaboni stratégia szerintem sem volt rossz, hanem a politikai akarat hiányzott elsősorban a tagállami szinten annak végrehajtásához. És az ön feladata lesz az, lehet az, hogy a tagállamok közötti koordinációt végre megvalósítsa, és a végrehajtás területén az európai kompetenciákat a tagállami szinteken is érvényesítse. Nyilván ez még nem elég. A szociális piacgazdaság sem működik rendesen, az, a, most az eurozónát is megtámadták politikai egységre is lenne egyszerre szükség, és majd a 2011-es költségvetésből fog kiderülni, hogy ez a 2020-as stratégia komoly szándékú stratégia-e. Mert nem 2020-ban akarunk pusztán Európiát, hanem ezt a stratégiát még hosszabb távú célok érdekében próbáljuk megvalósítani Európa hosszú távú jövője érdekében a költségvetési, az adópolitikában, a gazdaságpolitikában, a kutatási politikában, a képzési politikában, és általában véve a versenyképesség területén. Nem lehet ezt egy-egy szempontra leszűkíteni. Tehát a, a Small Business Act végrehajtására lenne szükség a tagállami szinten, mert csak ezáltal lehet munkahelyeket teremteni az egyes régiókban. Tisztelt bizottsági elnök úr! ö, vegye komolyan a saját szerepét, ne csak a bank ágazattal foglalkozzon mindig, hanem ö, egy olyan ö, ö, nyertes stratégiára van szükség, amely végre a szociális aspektusokat kiemeli, és mindenféle új ö, üres fogalom megteremtése helyett, mint az exit stratégia, stb. a végrehajtásra koncentrál. Köszönöm szépen, Szerkasz úr, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a tanács és a bizottság elnökének is. Tetszett nekem az a tónus, amit ma hallottam, és remélem, hogy a szöveges rész is illeszkedni fog a zenei aláfestéshez, mert azt hiszem, hogy minnyáján beláttuk, hogy szükségünk van a célkitűzésekre, és saját kezünkben tarthatjuk a jövőnket. Nem vethetjük alá magunkat a gazdasági sovinizmusnak, egy hangon kell énekelnünk, és ez a mi választásunk. Nincs határa a gazdaságnak, és a gazdaság biztosítja az eszközöket. Mi döntjük azonban el, hogy hogyan szolgáljuk a gazdaságot és az embereket hosszú távú stratégiára van szükségünk, nem csak rövid távúra. Ez a lecke, amit meg kell tanulnunk. A múltban nagy gazdasági növekedésnek lehetünk tanulni, de ez gazdasági spekuláción alapult, nem vette figyelembe az igazságosságot, a jövő generációk helyzetét és a környezetet. Úgyhogy elnök urak, remélem, hogy jövő héten nagyra törő rendet láthatunk, és a fenntarthatóságnak lehetünk tanulni, amely a gazdasági, szociális és környezetvédelmi aspektusokat összehangolja. Nagyon fontos követeléseket hallhattunk a szociális napi rendel kapcsolatban. Az állampolgárok félnek, hogy kimaradnak a munkaerőpiacról, félnek, hogy áldozatokká válnak a spekulatív piacok áldozataival, amelyek a pénzügyi piacokat már lerombolták inkluzív munkahelyekre van szükségünk, erős, stabil munkahelyekre. Az európai célkitűzés a kitűnőség legyen. Elnök, köszönöm Gigold úr é a szó két percre. Elnök, elnökök, először is. Az európai gazdaságválság olyan mély, hogy Ebben a helyzetben konkrét javaslatokat kell elvárnunk, pontosan abban az irányban, amit itt ma hallottunk. Az európai gazdasági kormányzás kötelességünk. Tegyenek javaslatot. A kockázatokat hogyan tudjuk megosztani, hogy Görögországot ne folytsák meg a százalékos terhek ahogy az Ekon szakbizottság is ezt kérte. A kiegyensúlyozatlanságokat hogyan lehetne egyensúlyba hozni? Azoknál az országoknál is, ahol túl nagyok az adósságok. Európai statisztikára van szükségünk, amely független adórendszerreformra. A parlament már tett javaslatokat, most önök lépjenek. Most pedig Ódi úr két percre. Tanácselnök úr, bizottságelnök úr, kedves kollégák! Végre itt van nálunk tanácsi elnök úr, először is. Én nagyon kiábrándult vagyok, hogy az első politikai lépése nem az volt, hogy már december 1-én látogasson ide, amikor hivatalba lépett. Ön politikus csak úgy, mint mi. A politika azonban a demokrácián alapszik. A francia és a holland népszavazás azt tanított meg nekünk, azt az üzenetet adta át, hogy az állampolgárok nem az EU ellen vannak, csak az a benyomásuk, hogy néha ellenük épül. Angela Merkelnek köszönhetően, aki 2007-ben az ön székét töltötte be, amikor Sárközi urat megválasztották. Ők a Lisszaboni stratégiára szavaztak. Semmit sem tehetünk az állampolgárok nélkül, ezt kérem értse meg. A parlamentnek pedig meg kell értenie, hogy a tagállamok nélkül nem tehetünk semmit. Az állam és kormányfőket is be kell vonnunk. Merüljünk bele a részletekbe. Az állampolgárok szenvednek nem értik, hogy miért ekkorák a hibák. Meg kell győznie a tanácsot, hogy Európa nem probléma, Európa megoldás, Európa megvédi az állampolgárait. Ön mit gondol az EU szerepéről? Mit gondol a kormány köziségről, az európai struktúráról, a gazdasági kormányzásról, a külszolgálatról? Elnök úr, az EU két lábon áll. Kormány és államfők és állampolgárok. Ön a feje ennek a struktúrának. Ön a vezető. Öntől függ az, hogy bátorítsa az állampolgárokat. Köszönöm, hogy eljött ide, ön kitűnő ember, ne féljen tartani a kapcsolatot velünk. Elnök, most pedig Kofferáti úr másfél percre. Köszönöm szépen. Amikor egy középtávú stratégiáról beszélünk, akkor az Európai Uniónak figyelembe kell vennie a gazdasági válság hatásait, amely most nem csak a, világ, a világon mindenhol, és itt is felütötte fejét. És amely egyébként a korábbi, a Lisszaboninak nevezett stratégia mondjuk úgy bukását is előidézte. Ami a teljes foglalkoztatottságot illeti, hogyha ezt el akarjuk érni, akkor azt hiszem, hogy ezért mindent meg kell tenni, hiszen ez egy nemes cél és szükséges is. És ehhez arra van szükség, hogy a bankrendszer felügyeletét megreformáljuk, hogy nehogy megint azok a negatív feltételek valósuljanak meg, amelyek a mostani válságot előidőzték. Ami az innovációt, illetve a kutatásfejlesztést illeti, ezekbe be kell fektetni akkor, hogyha a jövő gazdaságet akarjuk építeni. De annak érdekében, hogy ez lehetséges legyen, eurókötvényekre van szükség, és prémium, illetve szankciórendszerre a gazdasági szereplőkre nézve. Azt hiszem, hogy ez a Lisszaboni stratégiának, a bukásának az oka, hogy ezek hiányoztak. Valóban fontos az is, hogy a bérrendszert, illetve az adórendszert összehangoljuk európai szinten, mert csak így lehet azt a történelmi európai manufakturális hagyományt megőrizni, amely gazdasági erőnket adta. A hosszú távú munkanélküliség sajnos fenyeget, úgyhogy ezzel kell most majd felvegyük a harcot. Köszönöm. Köszönöm. Következő felszólunk Del Castillo Vera asszony két percet kap. Köszönöm szépen. Kedves Fárapoly úr és Barozó úr, aki már egyébként nincsen itt, de azért hozzá is fordulok, Nagyon jó volt az, hogy önöket itt párban láthattuk. Azért is volt ez szép, mert azt láthattuk, hogy van egyfajta közeledés a két intézmény között, és ez azt is jelenti, hogy a következő tíz évre szóló stratégiában van egy közös jelleg, és ez nagyon fontos az én számomra. Ami leginkább érdekelt a javaslatokból, legalábbis az írásos formából, illetve a vitából az merült fel, derült ki, hogy prioritásokat kell kiválasztanunk, kézzelfogható és látványos, látható és állandóan ellenőrizhető célokat kell megfogalmaznunk, hogy ezek valóban eredményekhez is vezessenek. Ez rendkívül fontos tehát, és ez egy óriási változás jelent a Lisszaboni stratégiához képest. Egy célt akarunk kitőzni, azt, hogy a belső piacot kiteljesítsük. Legalább 20 éve beszélünk már a belső piacról, 20 év múltával, még mindig nagyon sok út van előttünk annak, annak előréséhez, hogy az igazi európai belső piac kiteljesedjen a legtöbb ágazatban. Bizonyos ágazatban, ágazatokban, például digitális területen azért hiányzik ez a, az európai szemlélet, mert egyszerűen túl új jellegű az ágazat, de máshol akadályok vannak, amelyek megakadályozzák azt, hogy az európai versenyképesség ki tudjon teljesedni. Úgyhogy növekedés és öm, munkahelyteremtés, és ehhez politikai lendületre van szükség, nem elég a business as usual hozzáállás, egy igazi erős vezető lendületre van szükség, és önöknek óriási a felelőssége ebben, én támogatni fogom önöket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bulman úr, másfél percre. Elnök asszony, bizottság elnöke, kedves kollégák! Két dolgot szeretnék konkrétan megemlíteni. Az elsőben a 2020-as stratégiát már megfogalmaztuk, de ez nem igazi stratégia. Miért? Amikor önök azt mondják a bizottságban, amikor a tagállamok azt mondják, hogy először konszolidáljuk a költségvetést, és utána foglalkozunk a munkahelyteremtéssel és a piac teremtéssel. Ez nem fog működni. Ha ezt nem hiszik, akkor olvassák el a tegnapi pénzügyi piaci jelentést, még mindig nem biztosak a közberuházások, ha nem valósítanak meg integrál stratégiát, ha nincsenek konkrét foglalkoztatási célok, nem oldhatjuk meg a válságot. Második pont. Van az adósságválságra válaszunk? Nem, nincsen. Hibákat követtek el az országok, és nem csak egy ország. Ha elolvassák az adatokat, és meghallgatják az elemzőket, akkor tudják, hogy a görög adósságok fele a spekulánsok lelkén szárad, azoknak a spekulánsokén, akiket önök nem tartottak kézben. Ez gyakorlatban mit jelent? Egy olyan alapra van szükségünk Európában, amely segít az országoknak, nem csak a bajban levő országoknak, hanem európai politikával a válság megoldása minden országnak. Most, Bulman úr, most pedig Győri asszony, két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az elnökségi trió tagjaként, magyar képviselőként nagy is elismeréssel figyelem Van Rompuy elnök úr tevékenységét, hogy milyen erős európai elkötelezettséggel és hittel vágott neki új feladatának. szent igaz most dől el miként is fog működni az európai tanács elnöki tiszte. meggyőződésem a válság sújtotta európának szüksége van erős kézre és iránymutatásra. hitelességi kérdés is hogy az új program ne jusson elődje a lisszaboni stratégia sorsára. mondom ezt úgy is mint egy volt kommunista országból származó képviselő európa azon fertáján ugyanis van egy kis természetes visszaigás a hangzatos hosszú távra szóló tervekkel szemben talán érthető módon. egy intézményi és egy tartalmi megjegyzésem lenne az intézményi el kell döntenünk hogy kik ennek a stratégiának a cmzettjei. ha az unió vezetői akkor megfelelő ami eddig történt s jó a feszes menetrend. ha azonban azt gondoljuk hogy a cmzettek az uniós polgárok akiket meg akarunk nyerni magunknak akikkel együtt és nem ellenünkben akarunk egy mostaninál erősebb versenyképesebb és polgárainak többet nyújtani képes uniót akkor a lisszaboni szerződés szerint kell eljárnunk és tisztességesen be kell vonni az európai parlamentet sőt tovább megyek a nemzeti parlamenteket is. a mai vita nem helyettesti hogy a témával a szokásos eljárásoknak megfelelően raportőr álltásával a bizottságokban és a frakciókban foglalkozunk ebben a házban a tartalom tekintetében pedig a legfontosabb cél a munkahelyteremtés kell hogy legyen. minden új stratégiának csak ez lehet a kiindulópontja. hogy ezt miként érjük el arról egyelőre keveset tudunk. tudjuk hogy kevesebb prioritás szűk keresztmetszetek azonostása szorosabb gazdaságpolitikai koordináció. ez rendben is volna de kérem hogy vegyék figyelembe a következőket az első ami eddig jól működött azt ne dobjuk ki az eu ugyanis erősebb lett az eddigi közösségi politikák által sőt az alaptó szerződésekkel is szembemegy ha kidobjuk a kohéziós és agrárpolitikát ami jól szolgálja az unió polgárainak érdekeit. második az összes régió érdekét szolgálja az új stratégia ne csak egyes cégek vagy országokét. a kohézió által az unió versenyképessége is nő. harmadik szabjuk országokra a stratégiát és gy válik hitelessé az egész. köszönöm szépen! Köszönöm. Podimata asszony, két perc, 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes ez a megbeszélés vita itt ma a 2020-as stratégiáról, de mindnyáján nagyon jól tudjuk, hogy ez informális csúcson főleg a görög kérdéssel foglalkoztak. Azt is tudjuk, hogy ez a csúcs egy közleménnyel ért véget. Ebben politikai támogatásról biztosították Görögországot, intézkedésekre szólítják fel Görögországot az euró stabilizálására, és hangsúlyozza, hogy Görögország nem kért gazdasági segítséget az Uniótól. Szeretném hangsúlyozni, hogy a görög állam kormány sokszor hangsúlyozta, nem kérünk pénzt se az osztrák, szlovákoktól, se a németektől. Nem kérünk egyetlen adófizetőt sem arra, hogy fizessen meg a mi hibáinkat. Saját erőfeszítéseket teszünk, intézkedéseket teszünk, amelyeket már be is indítottunk. Ferhofstadt úr, nem pontos az, hogy Görögország minden tájékoztatást megkapott volna a Goldman intézkedésekről, de nem látom most a bizottság elnökét, és szeretném elmondani, hogy nem értjük, hogy miért csak a görög hatóságoktól kértek információt és felelősségre vonást egy olyan gyakorlat miatt, amely 2008-ban nagyon sok tagállamban megfigyelhető volt az EU-ban, és erről a nemzetközi sajtó is beszámolt. Görögország nem kér pénzt, mást kérünk, kedves kollégák. Egy olyas valamit, ami magától értetődő kellene, hogy legyen, nem csak azért, mert eurozóna tagok vagyunk, hanem azért is, mert uniós tagállam. Nevezetesen politikai támogatást, szolidaritást, bizalmat, de igazi bizalmat, egy olyan támogatást, amely nem papíron marad, hanem amelynek lesz tartalma is, és amelyet nem felejtenek el, mihelyt kilépünk ebből a teremből. Görögország azt kéri önöktől, hogy ne olyan közleményeket tegyenek, amely a spekulációt és a kételyt hintik el Görögországban, és amelynek a következményeit majd Görögország viseli el. Mert így alássák azt az erőfeszítést, amelyet Görögország tesz. Ne dugják a fejüket a homokba, kedves kollégák. Minnyáján tudjuk, hogy a spekulánsok Görögországon belül az eurót célozták meg, azt támadják. Úgyhogy tegyünk meg minden intézkedést az eurózóna védelmére és az euró védelmére. Köszönöm. Engedjék meg kollégák, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy ma tényleg csak 5 perc áll rendelkezésünkre a spontán felszólalásokhoz. 30-an jelentkeztek erre az 5 percre, ez nem fog működni, és most már végképp nincs értelme jelentkezni, nem akarok senkit sem kiábrándítani. De Castro úrnak adom meg egy percre a szót. Presidente, Köszönöm szépen, és el kell, hogy mondjam, hogy a mezőgazdasági szakbizottság és jó magam nevében nagyon elkeseredettek vagyunk azért, mert a 2020-as stratégiában az élelmiszeripar, illetve a mezőgazdaság kevéssé képviseltetett. A következő tíz évre nézve az, hogy az élelmiszerbiztonságról egy szó nem esik, arról, hogy mennyire fontos a mezőgazdasági területeknek a munkahely megtartó képessége, a fenntarthatóság a jövő szempontjából, hát ez elképzelhetetlen, számomra elkerülhetetlen, vagy megkerülhetetlen kérdés kellene, hogy legyen. 45%-áról beszélünk az európai területnek. Több mint 35 millióan dolgoznak ebben az ágazatban, őket kell védelnünk, még azelőtt, hogy újfajta munkahelyeket teremtünk, a meglévő munkahelyeket kellene megvédeni. Nem ö, érdemes arra emlékezni, hogy ö, a mezőgazdaságnak milyen sok funkciója van, nem csak az élelmiszerbiztosítás, hanem a vidék megtartó ereje, a környezetvédelem, és így tovább. Ezért nagyon fontos az, hogy közös agrárpolitikánk erős legyen, és ezért nagyon aggaszt az, hogy hiányzik a stratégiából ez a fontos kérdés. Remélem, hogy a parlament majd valamit tehet ennek a hiánynak a kiküszöbölésére. Utolsó felszólalunk ebben a vitában, Jakon Szeri asszony. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm. A kínai naptár szerint a tigris évét éljük. Indiában, India valóban gazdasági tigrissé vált, óriási építkezési terület egész India, és az ottani fejlemények nagyon komoly hatással lesznek Európára. Ö, vegyük észre ezeket a kihívásokat, szükségünk is van egyébként ezekre, hogy 2020-ig hajlandók legyünk végre gondolkodni közös gazdaságpolitikában, és bátor megközelítéseket fogalmazunk meg strukturális problémák tekintetében. Két kérdésem lenne. Mi a helyzet most a görögországi tragédiával? Milyen tanulságokat tudunk levonni magunknak a jövőre? És a stabilitási paktum végrehajtása tekintetében másodszorban pedig. Ö, ö, milyen mézes madzag vagy ostor politikára lenne szükség, melyikre inkább, hogy jobban működjön a rendszer, mint eddig 2020-ig, és ne történjenek Görögországihoz hasonló tragédiák. Elnök, 5 percünk van, be fogom ezt tartatni. Első felszólulunk Marinescu úr, parancsoljon. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte al Consiliului. Elnök úr, Tisztelt tanácselnök úr, örülök, hogy eljött hozzánk ma az Európai Parlamentbe. Csodálkozom, hogy a tanács most annyira sürgeti a döntéseket ezen a területen, anélkül, hogy velünk konzultálna. Szükség van az Európa 2020 stratégiára, de arra nincs szükség, hogy ilyen általános, hangzatos mondatokat tartalmazó anyagot fogadjunk el stratégiaként. A szociális problémákkal nem foglalkozik a szöveg eléggé az öregedéssel, a minősítésekkel, a kvalifikációkkal. A költségvetés 2%-át költjük továbbra is csak kutatásra, fejlesztésre, ez óriási hiba. A kutatás, fejlesztés PPP alapon működhetne, és a cégek hajlandók hozzátenni a magukért két, mert tudják, hogy nekik is kutatási szükségletük van. Peneve asszony kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, hogy tudjon még másokat is szólítani. Sajnálatos, hogy Berozó elnök úr elment, de örülök, hogy a biztos itt van, aki az intézmény közé együttműködésért felelős. Meggyőződésem, hogy az EU 2020-as stratégia sikeré, a sikere azon is múlik, hogy az intézmények abba hagyják-e a belső és egymással folytatott versengésüket, és elkezdenek-e együttműködni, és végrehajtani azokat az, az eszközöket, felhasználni azokat az eszközöket, amelyeket a Lisszaboni stratégia kezükbe ad. Hagyjuk már abba ezt a nemzeti egoizmust, mert nekünk sokkal nagyobb a nemzetközi EU szintű felelősségünk, mint bármelyik tagállam egyéni érdeke. A szociális, az adópolitika harmonizációja most a tét, és még számos óriási kihívás, amelyek egyikét sem lehet ilyen szétzilált tagállami érdekeken alapuló rendszerrel megoldani. Nem látom Stász úgyhogy akkor utána a következő felszólalót, Daffura szólítom. Mr. President. Elnök úr, nagyon hálás vagyok önnek, hogy ismertette velünk a munka célkitűzéseit. Ám nem értem teljes mértékben még mindig, hogy miért nem hajlandó válaszolni a kérdéseimre. Szeretném megkérni arra, hogy gondolját újra a megközelítését a parlamenti kérdéseket illetően. Ezen kívül szeretnék bocsánatot kérni Nigel Farage szégyenletes hozzászólása miatt. Szeretném garantálni önnek, hogy a brit képviselők nagy része nagy tisztelettel fogadozni önnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Papa Nikola úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt időszakban egész Európa Görögországra merett, ezt sokan el is mondták itt. Egy ilyen globális gazdasági válságban nem csak Görögország az, amely komoly gazdasági problémákkal néz szembe, ezt mindnyáján tudjuk. Egy hatalmas spekulációnak vagyunk tanúi, és nagyon sajnálom ezt. Ez csalássá vált, és csalásként került fentültetésre a médiában is. Legyenek biztosak abban, kedves kollégák, hogy Görögország nem omlik össze. Nem kértünk gazdasági támogatást, de amit kértünk, az a politikai támogatás. Ezt kértük, ezt kérjük. Sürgős támogatást, szolidaritást a többi tagállam részéről, az Európai Monetáris Unió keretében, hiszen ez a zóna, amit meg kell védenünk. Köszönöm. Tika úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, az év elején a munkanélküliség 10% fölé nőtt, a költségvetési hiány számos országban óriásivá nőtt, és a klímaválság, a gazdasági pénzügyi válság most már szociális válságba csapált az Európai Uniónak. Az lenne a dolga, hogy a munkahelyeket megtartsa, az oktatás, a mezőgazdaság, az energiainfrastruktúra területén különösen. Elsősorban az energia ellátás modernitására, környezetbarátságára kéne odafigyelnünk, be kell fektetnünk az energia hatékonyságba, és meg kell néznünk, hogy milyen a jelenlegi infrastruktúra 2020-ig legalább 2 millió új munkahelyet kell teremteni, fel kell újítani a jelenlegi infrastruktúrát az Európai Unión belül, és nem delokalizálni a kapacitásainkat. És a lakosság öregedésével is szembe kell néznünk, ehhez a szociális rendszerek reformjára lesz szükség, hogy normális életkörülményeket biztosítsunk az idős embereinknek is. Köszönöm szépen! Most pedig lezárjuk ezt a vitát. A bizottság képviselője kap szót. Sefkovics úr, tessék önél szó. Mr. President, honorable members of the Europe... Elnök úr, tisztelt képviselők! Kicsit késésben vagyunk, ezért az elnök úrnak el kellett mennie, más kötelezettségei vannak, de tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Barózó úr és a bizottság nevében válaszolhatok. Köszönöm Önöknek ezt a lenyűgöző vitát, nagyon jó ötletekkel álltak elő. Köszönöm a lelkesedésüket, a 2020-as célok iránti elkötelezettségüket. Önök nélkül nem vihetjük sikerre Biztosíthatom önöket a bizottság munkájáról. Szegénység csökkentése, munkahelyteremtés, gazdasági fellendülés, ez lesz a fő célkitűzésünk, és biztosíthatom önöket, hogy megtanultuk a Lisszaboni stratégia leckéit, csökkentjük a célokat és javítjuk a kormányzást. A bizottságban nagy reményekre jogosít minket a parlament támogatása. Ezen kívül az, hogy milyen sürgősnek tartja ezt a témát a tanács is. Egyértelmű, hogy az öt évvel ezelőttihez képest, amikor a Lisszaboni stratégiáról beszélünk, megváltozott a hangulat. De be kell vonnunk a helyi szervezeteket, az állampolgárokat. Biztosítanunk kell, hogy ne administratív gyakorlatként lássák ezt az állampolgárok, hanem valós intézkedésként, hogy a régiókat és az életüket fellendíthati. Hogyan tesszük ezt meg? Ne versenyezzenek az intézmények egymással. Fókuszáljunk a célkitűzésekre, legyenek konkrét eredményeink. A 2020-as stratégiában három pillér lesz. Okosabb, befogadóbb és zöldebb gazdaságot szeretnénk. Kezdeményezéseket teszünk a lelassult keresztmetszetek feloldására, amelyek az EU potenciáljának teljes kibontakozását gátolja. Az oktatás nagyon fontos, hogy az európai munkaerő megfelelően versenyképes maradhasson. A 2020-as stratégia továbbra is kötődik a stabilitási és növekedési paktumhoz, hiszen ez elengedhetetlen a gazdasági stabilitás szempontjából. Sokat beszélünk Görögországról. Egyetértettünk, hogy az eurozóna tagállamai összehangolt lépéseket tettnek az eurozóna pénzügyi stabilitása érdekében. A bizottság együttműködik Görögországgal, ajánlásokat tettünk, ezt monitorozzuk. Az Európai Központi Bank és a monetáris alapképviselői most a témban vannak, hogy kiegészítő intézkedésekről tárgyaljanak. Megvannak az eszközeink az eurozóna stabilitásának biztosítására. A központi bank és a bizottság bevonásával hajlandók vagyunk egy keretprogramot megvalósítani, de minden lépés teljes mértékben ki kell dolgoznunk. Most Görögországon van a sor. Hajtsanak végre reformokat és megfelelő intézkedéseket. Tehát bátrak vagyunk 2020-as stratégiát, illetően és a görög helyzetet, illetően köszönöm. Köszönöm szépen tanács elnöke, Van Rompuy úr. Elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy a mai vitán részt vehettem, nagyon örülök annak, hogy, meg, hogy elfogadtam az önök meghívását. Gyakorlatilag a 2020-as stratégia legelején vagyunk. Még igazából a viták kezdeti stádiumában vagyunk. 11-én, február 11-én volt egy vitánk, aztán lesz egy március végi európai csúcs, és végül a stratégia a 2020-as, vagy a foglalkoztatásért és a gazdasági növekedésért való stratégia majd a tavasz folyamán fog végleges formába végleges formát kapni. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy nagyon ambiciózusak az Európai Parlament képviselőik, ebből a szempontból, és örülök ennek a hozzáállásnak, örülök annak is, hogy mennyire sürgősnek gondolják a tenni akarást. Volt azért olyan felszólalás is, aminek nyilván nem örültem, de most erről nem kívánok szólni. Nézzük most a stratégiát. Három periódust különböztethetünk meg. Az első időszakban megpróbálunk majd még a pénzügyi válságból kilábalni, de még meg fogjuk élni ezt a válságot és annak összes következményét. És itt egy másfajta nyelvezetet szeretnék hallan, hallatni, mint amit én, hall, én magam hallottam. Olyan nyelvezetet használnék, amely az Európai Unió pozitívumaira hívja fel a figyelmet. Ugyanis azért az EU-ban vannak pozitív fejlemények is az elmúlt időszakra nézve. Sikerült levonni a következtetéseket a 30-as évek gazdasági válságából. Ez nagyon nagy eredmény. Egy évvel magunk mögött tudhatjuk már a nagy gazdasági válságot, és gyakorlatilag 2010-ben a legtöbb tagállamban pozitívba fordult a gazdasági növekedés. A 30-as években gyakorlatilag egy évtizeden át tartott a depresszió, míg most hamar sikerült ezen túljutni, azért, mert megfelelő intézkedéseket tudtunk alkalmazni a pénzintézetek megmentése érdekében. Nem azért, mert annyira szeretjük őket, hanem egyszerűen azért, mert ők a gazdaság motorjai. A monetáris politikánk nagyon okos volt, sikerült likviditást biztosítanunk a gazdaság számára. Ezt a 30-as években nem tették meg. És aztán legalább 16 európai országban egy olyan zónát talál, tudtunk kialakítani, amely minden probléma ellenére azért egy stabil zónának tekinthető, és a költségvetési politikánk nagyon kockázatos volt, hiszen a költségvetési hiányokat fel tudtuk használni a költségvetés élen, a gazdaság élénkítésére, ami a 30-as években megint csak nem történt meg. Tehát azért mégiscsak sikerült megőrizni, megvédeni a belső piacunkat, ami persze, hogy nem tökéletes. tudom én is, hogy még ezt mélyíteni kell, és Monti úr ezzel kapcsolatban konkrét javaslatokkal is elő fog állni. De azért ne felejtsük el, hogy nem estünk vissza a 30-as évekre jellemző protekcionizmus csapdájába. És sikerült a nagy gazdasági válság következtetéseiből előnyt kovácsolnunk. Tovább megyek. Az Európai Uniónak köszönhető az, hogy a G20-ak intézménye megszületett, hogy mi magunk kezdeményezéssel éltünk a World Governance, a világszintű kormányzás magjának elvetésében. Most először a régiek és az újak együtt lépnek fel a válság megakadályozására. Persze ez sem egy tökéletes kezdeményezés, de mégiscsak tovább kell folytatnunk a munkát. Európa nem lehet mindig védekező állásban, hiszen vannak azért itt pozitívumok is, amelyekről szerencsére beszámolhatunk. Ami a stratégiát illeti, exit stratégiáról beszélünk gyakran, és itt arra kell odafigyelnünk, hogy ne túl hamar ö, veszítsük el a költségvetést ösztönző eszközöket, és ugyanakkor a középtávú ö, költségvetési egyensúly célt meg kell teremteni, de ugyanakkor finanszírozni kell az egészségügyi rendszereket, a nyugdíjellátó rendszereket és a szociális rendszereket. Egy nagyon nehéz, kényes egyensúlyról van itt szó, de mégiscsak ez a célunk, ezt kell megalkotnunk. Ez nem jelenti azt, hogy azonnal vissza fogunk tudni térni a költségvetési egyensúlyi helyzethez, hiszen először talán a 3%-os hiányt célozhatjuk meg, és aztán középtávon a költségvetési egyensúly lenne a célunk, és ez egy okos politikai, bölcs politikai cél. A Lisszaboni stratégiával kapcsolatban tudjuk, hogy milyen nagy hiányosságai vannak ennek, de azt se felejtsük el, hogy a gazdasági és pénzügyi válság teljes mértékben megzavarta a Lisszaboni stratégia céljainak megvalósítását. Voltak persze más jellegű hiányosságok is, ezzel teljes mértékben egyetértek. De annyit akarnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy azért nagy reformokra van szükség, és ezek a fontos nagy reformok európai szinten, nemzeti szinten, azt kívánják majd meg, hogy költségvetési döntéseket hozzunk. Nem véletlen az, hogy a konklúziókban össze akarjuk kötni a költségvetési vitát, vagy a költségvetésekről szóló vitát, a stabilitási paktum és így tovább, és a gazdasági reformok kérdését. Ugyanis ezt a kettőt nem lehet külön választani. Vegyük a kutatásfejlesztés kérdését, ugye itt nemzeti költségvetések, és ugyanakkor az Európai Unió pénzügyi perspektívái, pénzügyi terve is ö, szerepel. A Lisszaboni stratégia szempontjából célokat határoztunk meg, de ezek a célok nem mindig puha célok, még akár kemény, hard célok is lehetnek. Képzeljék csak. Ugyanis nagyon sokan követelik a reformokat, de aztán a reformokat végre is kell hajtani. Itt a parlament falain kívül európai szintű, kemény reformokat követelnek, és aztán a másik oldalon mindenki otthon keveset tesz. Nagyon kevés az eredmény. Tehát azért mégiscsak koherenciára van szükség. Az Európai Unió egyedül nem fogja tudni a reformokat véghez vinni. Lehet őket támogatni, lehet őket ösztönözni, lehet őket keretek közé szorítani, de azért nemzeti szinten kell mégiscsak végrehajtani a reformokat. A nemzeti szint nélkül ezeket nem lehet megvalósítani. Tehát itt politikai akaratra van szükség, és ezt próbáljuk majd mi támogatni. És a legfontosabb a politikai kötelezettségvállalás. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy kötelező érvényű intézkedésekre van szükség, több ilyen intézkedésekre. Ezeket végig kell gondolni, lehet, hogy azért vannak ennél okosabb megoldások is. Akár hogyha stabilitási paktumról beszélünk, itt is nagyon sok kötelező érvényű ajánlás van benne, de mégis nem sikerült bizonyos tagállamokat megregulázni, és a fegyelem nem jelent mindent, ugyanis a módszerek politikai kötelezettségvállalás nélkül, elkötelezettség nélkül semmit sem érnek, szerte fosztanak. És ami a gazdasági stratégiát illeti, nagyon örülök annak, hogy többen azt mondták, hogy nagyobb arányban kell kötelező célokat előírni, de hát a Lisszaboni szerződésben ezt nem olvashatjuk. Nem én készítettem elő a Lisszaboni szerződést, de ebben nincsenek szankciók, olyan intézkedések, olyan negatív intézkedések, amelyek a gazdasági iránymutatások megvalósításának hiányára vonatkoznak. Tehát itt egyfajta politikai kötelezettségvállalásra van szüksége, európai és nemzeti szinten, talán ez a legfontosabb, ugyanis enélkül semmit sem fogunk tudni elérni. És végül Görögországról egy utolsó gondolat. Azt hiszem, hogy jó üzenetet fogalmaztunk meg, mert azt mondtuk, hogy felelősek vagyunk, és a görög kormánynak kell ezt a nagyon nehéz helyzetet levezényelnie, irányítania. Ez persze örökölte ezt a helyzetet, tehát bátor intézkedésekre van szükség. Azt mondták nekünk február 11-én, hogy a mostani intézkedések, amennyiben nem lennének elegendőek ahhoz, hogy 4%-kal csökkenjen a GDP, GDP arányosan a hiány, a költségvetési hiány, akkor további intézkedéseket fognak bevezetni. Most hát itt ellenőrzésre, monitorozásra van szükség, nem csak az Európai Bizottság részéről, hanem akár az Európai Központi Bank segítségével is, vagy az IMF szakvéleményének segítségével is. Tehát itt azért mégiscsak egyfajta keretet adtunk a felelősség kérdésének. Aztán persze, amennyiben szükséges, akkor a szolidaritásra is hagyatkozhat majd Görögország. Egyelőre ők ezt nem kérték, de azért mi azt mondtuk, hogy a felelősségvállalás fontos, de amellett ott van a szolidaritás is, amennyiben szükség van rá. Hogyha le kell vonni a következtetéseket az utóbbi évek görög politikájával kapcsolatban, akkor azt az eurozónára is meg kell tenni, Proaktívan kell hozzáállni a politikák megvalósításában ehhez a kérdéshez. Óriásiak a kihívások, hiszen az együttműködési politikákat helyesebben kell megvalósítani. Minden egyes válság valamit tanít is bennünk, nekünk. Szerintem ahogy a 30-as évek válságából le tudtuk vonni a következtetéseket, a mostani pénzügyi válságból is le fogjuk vonni a következtetéseket, és azt fogjuk mondani, hogy nagyobb szükség van arra, hogy a pénzügyi piacokat felügyeljük, a bónuszrendszert megfékezzük, és így tovább. És ugyanakkor a görög példából és más tapasztalatokból is levonjuk a következtetéseket. Nagyok az ambíciók, gazdaságpolitika, a helyzet magaslatán kell, hogy álljon, hiszen itt nem csak egy vagy két ember felelősségéről van szó, hiszen itt a felelősség az kollektív, az összes európai intézményre hárul, és az összes tagállamra is, mert különben nem fogjuk tudni a szociális modellünket megőrizni, el fogjuk veszteni az világban betöltött helyünket és a versenyképességünkből veszíteni fogunk. Ebben a szellemben fogok dolgozni, ez fogja vezérelni munkámat. Köszönöm. Much, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm volt számunkra, hogy meglátogatott minket, és megosztotta velünk gondolatait. Görögországban azt tudtuk mondani, hogy Szíriára Kepalasz vagyis makacs fejre, makacs fejre, kemény fejre van szükség ahhoz, hogy bármit elérjen az ember. És úgy látom, hogy önnek megvan ez. Köszöntjük, hogy megosztotta velünk bölcsességét. Kedves kollégánk, a mai napi rend szerint most a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek az EP prioritásai az ENSZ emberi jogi tanácsa ülésének fényében Genf 2010. március 1.26. Megkezdődik a vita. A tanács hozzászólása következik először.